Kedves kollégák, elkezdjük a munkát. Újra üdvözlöm Önöket itt ma reggel. Ma is számtalan napirendi pontunk van. Szóza Wagner kollégának az infrastruktúra projekteket érintő 2020-as és azt követő prioritásokra szóló jelentés az első pontunk. Elsőként Szóza Wagner kollégának adom meg a szót, hogy tartson bevezetőt a vita előtt parancsoljon. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, nem szükséges kimondani, hogy ez a jelentés, ami előttünk van, rendkívül fontos volt, amikor annak idején ez a szakbizottság úgy döntött, hogy megírja ezt a ö, jelentést. Most a japáni események fényében annál is fontosabb lett. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor is a válasz, amit Európának adnia kell a japán katasztrofális helyzetre, az abszolút világos és egyértelmű kell, hogy legyen. A jelentés önök előtt van, le van fordítva minden nyelvre, megfigyelhették, hogy nem próbál meg minden energiával kapcsolatos kérdésre feleletet adni. Úgy vélem, hogy bizonyos konkrét témára kell összpontosítani a figyelmünket, mert mindent nem lehet megoldani. A mi feladatunk az az volt, hogy meghatározzuk az energetikai infrastruktúrákat, és emiatt a jelentés erre korlátozódik. Nem az a célja a jelentésnek, hogy az energiaellátás problémáját Európában megoldja teljes egészében, hanem egy konkrét szeletre koncentráltunk, az infrastruktúra, energiainfrastruktúra prioritásokkal foglalkozik. Tehát legyünk tudatában ennek, azt látni kell, hogy a tagállamok között verseny van energetikai szempontból. Ez tetszik egyeseknek, másoknak nem. Ez mondja a szerződés, és emiatt ehhez kell tartanunk maga, magunkat. Tehát ebből kiindulva a jelentés az emeli ki, hogy modernizálni kell és fejleszteni kell az energia infrastruktúrát, meg kell próbálni megszüntetni a nemzeti töredezettséget, elő kell segíteni a megújuló energiák termelését, az energiahatékonyságot elő kell segíteni, az ellátás biztonságát biztosítani kell, oda kell figyelni azokra a tagállamokra, amelyek kizárólag egy energia szolgáltatótól függnek, és meg kell próbálni a, figyelni az úgynevezett energetikai szigetekre. Egy hálózat, interkonnekció, tehát kapcsolatok kapcsolatokból összeálló hálózatot kell felépíteni annak érdekében, hogy hatékony legyen, tekintettel arra, hogy a tagállamok közötti szolidaritás nagyon fontos kérdés, ahogy a szerződés előírja. A jelentés rámutat arra, hogy korrekt módon kell a jelenleg hatályos szabályozást alkalmazni. Az ilyen jellegű jelentéseknél nagyon sokszor elfelejtjük, hogy van egy korpusz, amelyik már régi hagyományokat jelent az Európai Unióban. Eddig sok ezzel foglalkozó jelentés született, például a harmadik energetikai csomag és más szabályok, ezeket mindenképpen teljesen kell alkalmazni, teljes egész kell alkalmazni, és ez nagyon fontos. Ezen felül nagyon fontos, és ez kiemeli a jelentéstervezet, ugye ahogy önök előtt van, a koherencia az energiapolitika célkitűzései között, a klímával kapcsolatos politikák között, és egyéb olyan célkitűzések között, amelyeket az Európai Unió kitűzött maga elé. Például közlekedés és a tömegkommunikáció szektorát és össze kell hangolni. Tehát nagyon fontos az összehangolás, nagyon fontos a koherens látásmód, és mindenképpen erre oda kell figyelni. A jelentés kiemeli a takarékosság és az energiahatékonyság kérdését. A mi kontinensünk rendkívül függő a külsős ellátást, a külsős energiahordozóktól, és ezért nagyon fontos az energetikai hatékonyság, felhasználási hatékonyság, és nagyon fontos a takarékosság is. E, erre oda kell figyelni mindig. Ez az infrastruktúrákkal összefügg, és összefügg azzal is, hogy milyen típusú infrastruktúrában fogunk befektetni. Tehát meg kell nézni, és mindenek az alapja a kereslet, a kereslet formája, a kereslet módja. Nagyon fontos, hogy ezt felmérjük, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni, milyen infrastruktúra az, ahol hiányosságok vannak ez egy másik kérdésre is elvezet minket, amelyik szerepel a jelentéstervezetben, nevezetesen az intelligens hálózatok fejlesztése. Tegnap a közmeghallgatás keretében szakértőktől hallottuk a véleményeket ebben a kérdésben. Úgy vélem, hogy a jelentés tervezet összegyűjti azokat az elképzeléseket, gondolatokat, amelyeket tegnap hallottunk a vendégeink részéről. Az intelligens hálózatok fejlesztésével kapcsolatos egy olyan dolog, amely kiemeltünk az intelligens városok kérdése. Nagyon sokszor elfelejtjük ezt. Arról van szó, hogy ne felejtjük el, hogy az energiapolitika egy olyan politika, amely nagyon sok szereplővel bír. Ezek a politikai szereplők sok fajtájúak, például az Európai Unió, a tagállamok, de a régiók is, és főleg a városok. Egy európai energiatakarékossági program nem lehetséges, elképzelhetetlen, a az önkormányzatok bevonása nélkül, a polgármesterek bevonása nélkül, akik eh, legközelebb vannak az emberekhez, és érzékenyé tudják tenni a lakosságot az energiatakarékosság iránt. És ez összefügg olyan politikákkal, amelyik helyi szinten történnek. Nevezetesen a telekommunikációs, illetve a tömegközlekedési, a közlekedési politikák. Ezért mondjuk azt, hogy fontos az intelligens városok témájának az említése. Az egész jelentés tervezetben egy olyan elképzelést próbáltunk felvázolni, ami a decentralizált energia felhasználás, intelligens energia felhasználás. Korábban egy centralizált modell volt az mérvadó, most viszont egyre inkább úgy gondoljuk, hogy csak akkor tudunk célt érni, amelyben decentralizált az energia felhasználás, az energia kérdéssel kapcsolatos ügyek intézéses kezelése. Tehát a fogyasztók a főszereplők, és ebből kell kiindulni. Mert úgy gondoljuk, hogy a intelligens városok kérdése rendkívül fontos ahhoz, hogy ténylegesen meg tudjuk valósítani az energiatakarékosság és hatékonysági eh, célkitűzéseinket. A jelentésben önök eh, megtalálhatnak egy sor kritériumot a 24-es, 25-ös pontoknál, egy sor kritériumot arra, mely arra vonatkozik, hogy milyen módon ö, szelektáljuk a legkiemeltebb projekteket. Nem fogom most ezeket felsorolni itt, mert úgy vélem, hogy tökéletesen világos az elképzelés a jelentéstervezetben. Ugyanakkor engedjék meg, hogy rámutassak arra, hogy ez a pont, amelyik rendkívül érzékeny és releváns a jelentéstervezetben, én azt szeretném, hogy minden kezdeményezés, ami ezekkel a kritériumokkal összefügg, remélem, hogy ezeket a minden egyes megjegyzést nagyon szívesen fogadunk európai érdeket kell szolgálnia, infrastruktúra, hierarchia, környezetvédelmi célkitűzések, eh, szigetek, eh, a környezetvédelem, eh, környezeti hatás, közérdek. Úgy vélem, hogy ez nagyon fontos pontja ez a jelentésnek. Minden pontosítást, amit teszünk ebben a kérdésben, azt hiszem, hogy még mindig kevés lesz, és ezért arra kérem a kollégákat, hogy segítsenek nekem, hogy minél közelebb jussunk a tökéletességhez. Ami a projekteknek a végrehajtását illeti, tegnap hallottunk két szakértőt, aki szólt ebben a témában. Elégedetten hallottam olyan dolgokat, amelyek már korábban beépítettem a jelentéstervezetben az eljárásoknak a könnyítéséről van szó általánosságban Európában. Ez alapvető fontosságú annak érdekében, hogy az idő kérdését könnyebben tudjuk kezelni a projektek megvalósításában. Az egy ablakos rendszernek a bevezetése nagyon fontos annak érdekében, hogy minden szereplő könnyebben tudjunk mozogni ebben a kérdésben a város, illetve a lakosság bevonása a kérdésben nagyon fontos. Nem szabad egy percet sem elveszíteni ugyanis minden nagyon, minden perc nagyon fontos. Nyerjük meg a lakosságnak a támogatását rögtön az elején a projektekre rögtön az elején ugyanis minden lehetőség nyitva áll még, és ekkor érdemes a lakosság elé lépni, és tájékoztatni a lakosságot. Láttuk, a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokszor már elindított projektet a lakossági panasz alapján leállították, és ez nagyon nagy veszteség minden egyes szereplőnek. Ezért érdemes már rögtön az elején elmagyarázni a lakosságnak, hogy milyen következményekkel jár, milyen előnyök származnak ebből, hogy megnyugtassuk a lakosságot. A tegnapi meghallgatás során a vendégeink, a szakértők részéről olyan elképzeléseket kaptunk, amelyek szerepelnek a jelentésben, arra gondolok, hogy a piac felmérése rendkívül fontos a projektek kidolgozása során. A piac fogalma összefügg a tarifákkal. Nagyon fontos, hogy a tarifák az ármegállapítási folyamat áttekinthető legyen egy szabályozó tervben kívül fontos annak érdekében, hogy a finanszírozás problémáját meg tudjuk oldani, azok a tevékeny vállalkozások, akik dolgoznak ebben a szektorban, nem annyira közpénzeket követelnek, hanem egy szabályozási keretet követelnek, hogy világos legyen az elképzelésük a jövőt illetően. Aztán a közpénz. A közpénz akkor kell befektetni, amikor szükséges, amikor hajtóerőként hasznosítható. Tehát, nagyon fontos jelentéstervezet volt ez már akkor, amikor ki lett tűzve a téma, és elkezdtünk dolgozni rajta, de ebben a pillanatban, amikor bibliai méretű katasztrófának nézünk elében Japánban, sokkal nagyobb fontosságú ennek a jelentés tervezetnek a, prob- a problematikája. Tehát a célkitűzésünk rendkívül világos, és úgy gondolom, hogy ez így szerepel az anyagban, és ezt önök megértik. Kedves kollégáim, egy elágazás elé értünk a történelem során. A megfelelő irányban indulunk, az a kihívás. Végezetül szeretném még egyszer megköszönni a kollégák, a társ előadóknak azokat a javaslatokat, amelyekkel segítették ezt a munkát. Köszönetet mondok a többi képviselőnek is, akik hozzájárultak, hozzám fordultak, és segítséget nyújtottak az anyag kidolgozásában. Köszönöm szépen, elnök úr! Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, most már 13 hozzászóló jelentkezett. 10 órakor ugyanakkor el kell kezdenünk a következő napirendi pontot, különben nem fogjuk elvégezni a teljes napirendet, tehát két percet kap mindenki. Különben nem haladunk előre az idővel. Köszönöm szépen. Először az árnyék előadóknak adom meg a szót, először is Kárin szúrnak. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen a jelentéskészítőnek és a kollégáknak is. Nagyon érdekes most vitázni erről a kérdésről, hiszen hamarosan itt van a módosítók benyújtásának határa. Ezekkel a módosítókkal, amiket benyújtottuk, nem szeretnénk megváltoztatni a lényegét a jelentésnek, csak szeretnénk ezt finomítani. Van egy kérdés, amely a tegnapi közmeghallgatáson is felmerült, A meghívott szakértők közül senki nem beszélt igazából egy kérdésről, amely igencsak fontos, ez pedig a közös piac, vagyis ennek kell lennie a célunknak, ezért érdekes Európa számára az, hogy egy közös hálózatot fejleszen ki. Tehát pontosan ez a közös piachoz szükséges ez, hiszen ez mindenkinek a javát szolgálná, a fogyasztók javát is szolgálná ez. Tehát lenne egy keret, lenne egy tarifa megállapodás, amely érdekesé tenné ezt a magáncégek számára is, és így befektetnének az infrastruktúrába. A benyújtott hat, módosítók pontosan ezeket a kérdéseket próbálják kiemelni, hiszen ezek nincsenek benne a jelentésben ez idáig. Ezt szeretnénk tehát egy kicsit jobban kifejezésre juttatni, és amikor majd a bizottság és a tanács foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor ezt egyetemi célként láthatják. Úgy gondolom, hogy a többi vitával mi meg kell várnunk a módosítók benyújtását. Köszönöm szépen. Mári Ferreira Madurel asszony. Muchas gracias, Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Szosza Wagner úrnak, kiváló munkájáért, meg szeretném köszönni a bevezetést, ami rendkívül érdekes volt. A frakcióm támogatja alapvetően a javaslatait, egyetértek azzal a megjegyzéssel, amit tett a hozzászólása elején, Nevezetesen az, hogy mennyire fontos ebben a pillanatban ez a téma tekintettel a mm, japán eseményekre. Néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni és rá szeretnék mutatni arra, hogy milyen irányban fognak mutatni a mm, frakcióm módosítói. Senki nem fog meglepődni, hogy ha azt mondom, hogy mindenképpen a 10%-os interkonnekció képesség vállalásra fogunk rámutatni. A 2020-as célkitűzések, 2020-as 20%-os kibocsátás csökkentést is, arra is rá fogunk mutatni. Aeroplans, ez nagyon fontos eszköz az európai érdekeltségű infrastruktúrák fejlesztésében. Ugyanakkor látjuk, hogy múlt júniusban a felmérés, és tegnap az meghallgatáson is azt láttuk, hogy általánosságban hiányzik belőlük az európai viszonylat. Úgy gondolom, hogy ezen lehet javítani, amennyiben adunk a bizottságnak egy követési, nyomon követési feladatot annak érdekében, hogy be tudjon avatkozni, amennyiben mozdulatlanságot, illetve inaktivitást tapasztal egyetértünk abban, hogy különböző eszközöket vezessünk be a piac felmérésére. Az én csapat, csop, frakcióm a Carbon Taxot is támogatja, és más eszközöket is, amelyek szerintünk nagyon fontosak. Nagyon fontos megnézni és összhangba hozni a 2050-es célkitűzéseinket azzal az infrastruktúra hálózattal, amit össz, fel szeretnénk képíteni. A az támogatjuk azokat az infrastruktúrális projekteket, amelyek már elkezdtek épülni északon is, és délen is. Árnyék jelentéstevőként szeretném megköszönni az jelentéstevőnek a nyitottságát a, a, és a kiváló együttműködését. Köszönöm szépen, elnök úr. Valéan asszony. Thank you, Chair. First of all, I... Köszönöm szépen. Először is szeretnék eh, gratulálni Sosa Wagner úrnak ezt az átfogó jelentését. Szeretném elmondani azt, hogy teljes mértékben támogatom a javaslatát. Engedjenek meg, hogy néhány szót szóljak a jelentésről. Amikor az infrastruktúra befektetésekről és tervezésről beszélünk, akkor mindenképpen 2050 fele kell tekintenünk. Az Európai Bizottság benyújtotta a 2050-es úti tervét, és ennek során figyelni kell arra, hogy koherencia legyen a 2020-as energiapolitika, illetve a 2050-es úti terv között. Ez nagyon nehéz számunkra, hiszen nehéz összeegyeztetni a különböző klímaváltozás, illetve versenyképességi célkötőzéseket, amelyek gyakran egymásnak ellent mondanak. A finanszírozási aspektussal kapcsolatban továbbra is az a, az elvem, hogy főként a szektornak kell dominálni a befektetéseknél, és minden állami támogatást igazolni kell. Az euró projekt kötvényekkel kapcsolatban szerintem ez egy nagyon érdekes elképzelés, és a bizottságnak ezen el kellene gondolkodnia. Lehet, hogy pontosan ezzel lehetne finanszírozni azokat a befektetéseket, amelyekre Európának szüksége van. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy ki lesz az új infrastruktúra, külföldi cégeké, vagy azok leányvállalatai, hogy milyen fajta struktúra lesz itt, lesz -e itt a külföldi kormánynak behatása. Tehát mindenképpen az Európai Parlamentnek megfelelő jogi biztosítékokat kell megvalósítani itt főként, ahogy mondtam, az állami támogatások kapcsán. Végezetül pedig azt szeretném elmondani, hogy úgy vélem, hogy a kritériumok, amelyeket lefektettek az európai érdekű projektek számára, ezeknél egyfajta hierarchiát kellene létrehozni. Ez vonatkozik mind az ellátás biztonságára, illetve eh, a, a piacra mm, is. Monsieur Jadot. Zsadó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentés tevő munkáját, kiváló munkát végzett. Leginkább a negatív dolgokra mutat rám, mi úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, ugyanakkor rá kell mutatni a pozitív dolgokra is. Üdvözöljük azt, hogy az intelligens hálózatokra mutat rá, egy jobb integrációt szeretne a hálózatra, tekintettel főleg az északi tengere. Úgy gondolom, hogy ez a pont ez rendkívül fontos, ugyanis a tíz éves fejlesztési terv tekintetében ez elég gyenge. Köszönöm szépen, hogy rámutatott arra, hogy mennyire fontos a, a, mm, szén kivonás kérdésére, ugyanis amennyiben jobb lesz az energiállátás, akkor sokkal nagyobb veszélye van ennek szerte Európában. Aztán nagyon fontos, hogy megfelelő módon tudjuk azonosítani a kritériumok alapján az európai érdekeltségű hálózatokat, infrastruktúrákat, úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Ami a negatív ebben, a, shell shale gázról nem beszélünk az anyagban, tudjuk, hogy vannak már infrastruktúrák, amelyek ezzel foglalkoznak, és kérjük a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Ami a szénbefogást illeti, nem osztjuk a lelkesedést ebben a témában. Arra kérjük a bizottságot, hogy tájékoztasson minket, hogy hol állnak ez ilyen jellegű projektek ami az új infrastruktúrák engedélyezési eh, eljárásokat illeti, csökkenteni az időket valóban, de ez nem szabad, hogy a eh, nyilvánosság eh, elkerülésével, megkerülésével történjen. Úgy gondolom, hogy mindenképpen be kell vonni a lakosságot az ilyen projektek vizsgálatánál. Köszönöm. Köszönöm szépen, Simánszki úr. Ja myślę, że mamy dobry... Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy nagyon jó kezdet ez. Jó kiinduló pont. Ez a parlament válasz szempontjából a bizottság közleményére. Egy dolog hiányzik, talán jobban kellene hangsúlyozni a diversifikációt, tehát mindenképpen, hogyha állami pénzt szeretnénk költeni a befektetésekre, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, és csak akkor kell költenünk, hogyha tényleg közérdek húzódik meg ezen befektetések mögött, ha ez tényleg egy hozzáadott értéket képvisel Európa számára. A piac néha nem tudsz szembenézni a diversifikáció igényével, nem csak a tranzit kapcsán van szükség diversifikációra, hanem az erőforrások kapcsán is. Nem fogjuk megtalálni a megfelelő megoldást, az, igaz, az arany megoldást, de mindenképpen meg kell próbálnunk erre törökedni, és ezért a kritériumok sokat segíthetnének. Ähm, Köszönöm szépen, most pedig Göring úr. Gyürk úr. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevének a kiegyensúlyozott eh, jelentéshez, amit talán az bizonyít a legjobban, hogy valóban a tegnapi meghallgatáson elhangzott eh, gondolatok jelentős része már benne szerepel ebben a jelentésben. És ha szabad egy eh, kicsit optimistának lenni ezen a reggeli órán, akkor hagyd mondjam azt, hogy az a tény, hogy ezekben a hónapokban egyszerre tárgyaljuk a az stratégia kérdését középtávon, hosszú távon és az infrastruktúra kérdését, amely ennek végrehajtásához szükséges, az talán azt eredményezheti, hogy az, amiről annyit beszéltünk, de ma még nem valóság, a közös európai energiapolitika egy napon eh, valósággá válhat. Eh, négy megjegyzést, hogyha szabad a rendelkezés álló időben röviden a jelentéssel kapcsolatban, a módosító indítványaim is ezekre a területekre koncentrálnak. Több terület kiszletesen eh, infrastruktúrális tekintetben, de egyet hagy emeljek ki, ez a közép-kelet-európai régió, amelynek kiszolgáltatottságát gázválságokon keresztül mindannyian láttuk, megtapasztalhattuk az elmúlt években, itt feltétlen fejlesztésekre van szükség, az észak-déli folyosó eh, adja magát megoldásként. A második eh, megjegyzésem az implementáció kérdése. Eh, igazából az lenne a helyes megközelítés, hogy mielőtt egyetlen eurót is elköltünk új infrastruktúrára, azelőtt implementáljuk a meglévő jogszabályokat, elérve a meglévő infrastruktúra lehető legjobb kihasználtságát, és aztán csak arra fordítanánk eh, forrásokat, ahogy Szimánszki kollega is mondta, ahol valóban szükség van erre a fejlesztésre az implementációt követően is. Ez persze nem lehetséges, de az irány mindenképp ez kellene, hogy legyen. Következő megjegyzés az engedélyeztetés kérdésére vonatkozik. Szinte minden részevője a tegnapi meghallgatásnak beszélt az engedélyeztetés nehézségéről, elfogadhatatlan, hogy sokszor egy évtizedet vesz igénybe egy határon átnyúló infrastruktúra fejlesztése az engedélyeztetés nehézségei miatt. És az utolsó megjegyzésem, elnök úr, és ezzel lezárom, az a pénzre vonatkozik. Óriási a finanszírozási igény, ezt mindannyian látjuk, az EU nem fogja tudni ezt fedezni, ez is nyilvánvaló, a piacnak kell fedeznie. Ahhoz, hogy a piac fedezze, ahhoz azonban stabil szabályozási környezetre és új innovatív finanszírozási eszközökre van szükség. Ezek lettek volna a megjegyzéseim. Köszönöm szépen! Bedanke mich, Herr Girek. Köszönöm, Gyürk úr. Köszönöm szépen. A jelentés arra a feltevésre alapoz, hogy a környezetvédelemre, a versenyképességre kell koncentrálni, de ezek alapján a piaci erők lassanként egy közösség infrastruktúrát fognak kialakítani, nem hiszem, hogy ez a helyzet, és nem hiszem, hogy ez lesz az optimális megoldás. Mert amire szükségünk van, az egy igazi projekt, egy igazi vízió, egy általános vízió, amelyről valóban elgondolkodhatunk. Ezen kívül van néhány részletes megjegyzésem is az ötös pontban a stratégiai tervezéssel kapcsolatban a jelentés készítő figyelmeztet bennünket az olyan infrastruktúrától, amelyek az Európai Unió, illetve a harmadik országok között jönnek létre. Ezeket már említették, de az előttem szólóval nem értek egyet, mert ez növelheti a úgynevezett carbon leakage veszélyét. Nem, nem lehet el, elzárni az európai hálózatokat, a többi hálózattól, és a bizottság beavatkozása az ilyenfajta aspektusokban nem felel meg a WTO egyezményeknek, mert ennek értelmében akkor fel kellene függesztenünk a Kínával folytatott kereskedelmet. Figyelembe kell venni a különböző klíma, illetve időzónákat is, ezeket sem említették meg. És nem utolsó sorban az energia szállítása, a szélenergia szállítása északról délre, itt újfajta aspektusokra van szükség, de figyelembe kell venni a balti tengert is, és erről már tegnap beszéltünk. Köszönöm. Cavallio. Köszönöm szépen, Kárvályó asszony. Thank you, President. I would like to thank... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Szasza Wagner kollégának. Nagyon kitűnő munkát végzett, gratulálok ehhez. Csak két pontot szeretnék kiemelni. Az első az az, hogy mennyire fontos, a, az ibériai félsziget gáz kihasználása, illetve ennek a úgynevezett hubnak a kihasználása. Itt hét energiaterminál van, és meg kell erősíteni az interkonnektor kapacitást a dél-nyugati tengelynél, és ezen kívül Növelni kell a föld alatti tárolási kapacitást is a biztonság szempontjából. Második pontként szeretném kiemelni azt, és ez módosító is lesz majd, hogy sokat beszélnek a jelentésben az energiás szigetekről. Hadd említsem eh, meg a földrajzilag elszigetelt eh, eh, szigeteket, nagyon sok ilyen sziget van Európában, gondoljunk csak a Kanári-szigetekre, vagy az ultraperiférikus területekre. Itt különleges igények vannak az energiainfrastruktúrát illetően, és ezt is meg kell említenünk. Másrésztről én nagyon örülök ennek a jelentésnek. van Köszönöm szépen, Van Nistelrooy úr. Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék a köszönet nyilvánításhoz. Nagyon jó pillanatban érkezett ez a jelentés. Pontosan döntöttünk arról, hogy elválasztjuk a, a, a, a hálózatok igazgatását és a termelést. Négy megjegyzésem van. Az egyik az engedélyeztetés, ezt többször említették. Nagyon jó példákat hallottunk tegnap Hollandiából, Németországból, olyan jogszabályok születtek, amelyek kétharmaddal már csökkent az időbeli ö, ö, hossza az engedélyeztetésnek. Ezen kívül beszélni kell Európa északnyugati részéről. Itt nagyon egy a helyzet, mindenképpen a szélparkokba kell befektetni. Itt is prioritásokat kell adni és mindenképpen egyfajta egyensúlyra van szükség a piacon. A következő pontként, harmadik pontként a projekt kötvényeket szeretném megemlíteni. Sokkal egyértelműbb kritériumokra van szükség itt, főként a határokon vannak gondok, még nincs meg az interkonnektorok, nincsenek meg az interkonnektorok, szerintem a projektkötvényekkel lehetne minden egyes határokon átnyúló projektnél előrelépni. Végezetül pedig regionális megközelítésnél beszélnek a makrorégiókról, és az északi tengerről, a balti tengerről is makrorégióként beszélnek. Ez jó megközelítés lehetne azért, hogy a hálózatokat széles körben tudjuk eh, megvitatni. Ticau asszony. Köszönöm szépen. Szaza Wagner úr kiváló a munkája. Rá szeretném mutatni arra, hogy mennyire fontosak az intelligens hálózatok. Rá szeretnék mutatni továbbá arra is, hogy mennyire fontos az energiahatékonyság. Szeretném, hogy a jelentéstervezetben jobban, hangsúlyosabban kerüljön a városi ö, rendszerek modernizációjának a szükségessége. Gondolok itt különösen a városi távfűtés hálózatra. Ezek előregedett, elavult hálózatok, és erre nagyon sokat kell fektetni. Nagyon fontos, hogy kiemeljük az energetikai szolidaritás kérdését Európában. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy Európai Unió minden lakosa megfelelő biztonságos energiaellátásban részesüljön. Ez egy olyan célkitűzés, amelyik rendkívül fontos. Nem értettem, mit akart mondani a jelentéstevő az ötös pontban, lehet, hogy erre újra rá kell térni. Én úgy vélem nagyon fontos kiemelni az észak-déli korridornak a jelentősége a Fekete-tenger környéki térségnek az ellátásához és az elektromos járműveknek a fontosságát is ki kellene emelni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a decentralizált regionális megközelítés, ez nagyon fontos. Amikor az intelligens városokról beszélünk és energiahatékonyságról, akkor úgy vélem, hogy ezek hangsúlyosabban kellene, hogy szerepeljenek az anyagban. 2000 2013 lenne a határidejű, és nem 2014, ahogy az anyagban szerepel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vidal Quadrász kolléga. Eh, Köszönöm szépen, elnök. Szeretnék gratulálni Sosa Wagner professzornak a kiváló munkáját. Elért valamit, ami nem, font, nem egyszerű az európai politikában, az, hogy az egy kiegyensúlyozott és pontos anyagot hozott össze. Ki szeretném egészíteni ugyanakkor néhány aprósággal ezt az igen értékes anyagot, az előadóval már ezeket megbeszéltem, jelentés tévőnkkel, Krisztián Karinszal is megbeszéltem ezeket. Ez a, ezek a módosítók három ö, osztályba gyűjthetők össze. Az egyik az energiahatékonysággal foglalkozik. Rá kell mutatni arra, hogy ez versenyképesség növelő tényező is lehet. Nem csak arról van szó, hogy csökkentsük a befektetéseket, az energiával kapcsolatos tudományos, tudományos vívmányok nagyon fontosak annak érdekében, hogy intelligens hálózatokat hozzunk, illetve megújuló energiaforrásokat jobban ki tudjunk használni. Második pont a Európa érdekeltségű projekteknek a kiválasztásának a kritériumait kellene rámutatni. Ezzel módosítom az előadó által említett kritériumokat, egy sokszínű területről van szó. Az Európai Unióban különböző érdekek vannak, és különböző helyzetek. Mindenkinek, vala, mindenkinek egy bizonyos erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy dülőre jussunk ebben a rendkívül fontos pont témában még lennének megjegyzéseim, ami az engedélyezés, az engedélyezési eljárást illeti. Kicsit szkeptikus vagyok azt illetően, hogy egy határozott időpontot adjunk meg az eljárások engedélyezésére ne, úgy gondolom, hogy maga a bizottság sem tudja módosítani a tagállamok hatája alá első engedélyezési folyamatokat. Úgy gondolom, hogy sokkal realisztikusabb az, hogyha egy idő után, mondjuk öt év után a bizottság indítson el egy vizsgálatot, amelyik esetleg egy figyelmeztetésbe vagy egy bírsági eljárásba torkolhat, úgy, ahogy a szerződés ezt előírja. Ez kompatibilis a jogrendünkkel. Mindazonáltal gratulálok az előadónak a kiváló munkáért, és rendelkezésre állok, és be fogom nyújtani akkor a módosítóimat ebben az irányban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Castilla asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, csatlakozok a gratulációkhoz. Úgy vélem, hogy az előadó rendkívül érdekes szöveget tett elénk, és ebből kiindulva, integrálva bizonyos eh, kérdéseket, a kollégám Karinz már korábban említette ezeket, a elképzelésünk az, hogy pontosítani fogunk néhány kérdést, de követni fogjuk az általa mutatott irányvonalat. Amikor szállítási energetikai infrastruktúrákról beszélünk, kétfajta energetik eh, infrastruktúráról van szó. Az egyik a szállítási útvonalak és az elosztási, forgalmazási hálózatokról beszélünk. Ezek eh, fejlődnek a infrastruktúrákat fejleszteni, az ellátási hálózatokat a szállítási hálózatokkal együtt, mert hogyha nem érkezik kellőképpen az energia, akkor igazándiból nincs mit elosztani. Tehát ezt a kettőt párhuzamosan kell fejleszteni, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk felhasználni az energiákat. És ez elvezet az intelligens hálózatok létrehozásához ki kell egészíteni az ö, megújuló energiaforrásokat, megfelelő módon kell bevezetni a, a elektromos járműveket, ahhoz, hogy ezeket be tudjuk vezetni hatékonyan, szükséges az, hogy intelligens hálózatok legyenek, megfelelő kommunikációs hálózatok jöjjenek létre, mert itt tudjuk csak ezek, így tudjuk csak ezeket a hálózatokat megfelelően kihazálni. A bizottság azt mondja, hogy párhuzamosan kell fejleszteni a szállítói, illetve az intelligens hálózatokat. Az előadó természetesen szinten figyelembe veszi ezt a helyzetet. Úgy gondolom mindazonáltal, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni, úgy, ahogy a bizottság teszi, ezt jobban ki kellene emelni. Én egy sor módosított nyújtottam be, amelyek összefüggnek a jelentős méretű infrastruktúrális beruházásokra, amelyek összefüggnek a intelligens hálózatokkal oly módon, hogy ösztönözzük ezeknek a, a létrehozását, még 2011 vége előtt kellene ezeket bevezetni, úgy vélem, hogy mindez a háttérben nagyon fontos ahhoz, hogy az infrastruktúra megfelelően tudjon fejlődni. Köszönöm szépen Francisco Sosa Wagner úrnak. Köszönöm, Mészáros úr. Sosa Wagner úr jelentése egy kiváló munka, amihez mindjárt gratulálni kell, hogy gratuláljunk, és el kell ismerni, hogy ez egy olyan időszakban született, amikor egy válságos időszakban, amikor szinte naponta változnak a dolgok. Japán után biztos, hogy sok tagállamunk át fogja értékelni az energiapolitikáját, és az infrastruktúra további fejlesztése is ennek a függvényében kell, hogy történjen, ezért eh, bizonyos jövő, jövőbe látást is igényel ez a jelentés, és bizonyos predikciókat ezen a téren. Eh, amit szeretnék megjegyezni, hogy a gázinfrastruktúra véleményem szerint nem kap elég hangsúlyt ebben a jelentésben. Visszatérnék egy pillanatra a 2009-es gazdasági, eh, gázválsághoz, ahol miután megszületett Vidal Quadras úr kiváló jelentése a gázellátás biztonságáról, általában válságos időszakokban dolgozunk a legjobban, és a legjobb jelentések születnek. Itt felhívnám a figyelmet a négyes függelékre, ahol a regionális együttműködések voltak lefektetve az egyes tagországok között, és jó lenne, hogyha ez a jelentés is egy, utalna erre és ösztökélni azokat a tagországokat, amelyek nem, talán még nem eléggé kapcsolódtak be, vagy nem eléggé implementálták ezeket, a, ezeket az utalásokat, illetve javaslatokat. Közép-Kelet-Európa országai nagyon ki, vannak, ki voltak, és még mindig ki vannak szolgáltatva gázban az orosz függőségnek, és azért jó lenne, hogyha a jövőben valóban úgy fejlesztenénk az infrastruktúrát, hogy ezt bizonyos mértékben kiküszöböljük. Most már pozitív jelek vannak abban, hogy összeköttetések, tehát kapcsolatok teremtődnek észak-dél irányban, és eddig igaz, igazából csak ilyen kelet-nyugati átkötések voltak, és most megszületett például Szlovákia és Magyarország között is egy gázinfrastruktúráról szóló döntés, és ezt nagyon üdvözöljük, és jelen a további országok is ezt meglépnék, illetve hogy figyelembe vennék azokat az együttműködési javaslatokat, amelyeket abban a Vidal jelentésben lefektettünk, és talán jó lenne, hogyha utalna ez a jelentés is arra. Köszönöm szépen. Frau Hol. Thank you. And I... Köszönöm szépen, üdvözlöm ezt a jelentést, és támogatom, és azok a módosítók, amelyeket benyújtottam, azok nem kívánják megváltoztatni magát a jelentést, csak néhány kérdéssel kiegészítenék azt. Szeretném, hogyha többet beszélnénk az energiahatékonyságról, és arról, hogy mennyire fontos az, hogy jól kezeljük a keresletet akkor, amikor a, a, az ellátásról beszélünk. Az is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy a fogyasztó, a végfelhasználó az valóban élvezhesse az úgynevezett smart mitereket, tehát az intelligens mérőeszközeket, tehát legyenek ezeknek az intelligens mérőeszközöknek fogyasztóbarát kijelzői, és eh, nem eh, jó az, hogyha a eh, rendeletből majd az iparág próbálja kiszorítani ezeket a, az intelligens mérőeszközöket, de minden esetre támogatom ezt a jelentést. Monsieur Audi. Audi úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is gratulálni szeretnék az előadónak. Nagyon fontos ez a anyag ahhoz, hogy politikai szempontból is kezelni tudjuk ezt a helyzetet. Mi a infrastruktúra? Az inkább a inkább az Európát átívelő hálózatokról beszélünk, mint sem, mint az infrastruktúráról, mert maga egy atomerőmű és infrastruktúra. Nos, megkérdezném az előadót, hogy mi a véleménye a tulajdonjog fejleményeit illetően. Ki a tulajdonosa a hálózatoknak? És akkor nem lehetne egy nagy európai társaság létrehozásában, amelyik tulajdonosa lenne ezeknek a hálózatoknak, a versenyképes, a versenyhelyzet mennyiben kedvező a fogyasztók számára. Nos, ami a tulajdonjogot illeti, amelyik egy alapvető kérdés, ebben ki a tulajdonosa a hálózatoknak? Meg tudjuk adni a biztonságot a lakosságnak, hogy ez a, ezek a hálózatok megadják az energiállátási biztonságot, és hogy ezt az állam szavatolja és garantálja. Tehát az én javaslatom az az, hogy legyen egy felmérés, megpróbál, kilépni ebből a komplex helyzetből, összetett helyzetből, ami kijött a tegnapi előadásokból. Köszönöm szépen, szeretném megadni a bizottságnak a szót. Nincsen itt a papírom, hogy ki van itt a bizottság részéről. Parancsolja! Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr, és én is gratulálok a raportőrnek, Sosa Wagner úrnak, aki kitűnő munkát végzett. Úgy vélem, hogy ő kitűnően elmagyarázta minden, minden problémát, minden kihívást, amelyen szembe kell néznünk a transzeurópai hálózatok kapcsán. Úgy vélem, hogy a tegnapi meghallgatás számos hasznos elemmel szolgált a vita számára, és nagymértékben tükrözte ugyanazt, amit a jelentés tervezet is tartalmazott. Néhány pontot szeretnék kiemelni, az európai érdekű projektek definíciója. Természetesen szeretnénk eltérni az előre meghatározott projektlistáktól, és mi szeretnénk közös prioritásokat inkább ehelyett felállítani. Ehhez átláthatóságra van szükség, mérhető kritériumokra van szükség, csak így lehet ezeket a prioritásokat meghatározni. Ezen kívül meg kell határozni, hogy kik a tulajdonosai a hálózatnak, kik, az át, kik felelnek az átvívő hálózatért, ezen kívül tárgyalni kell a nemzeti hatóságokkal, és ezt meg kell vitatni minden érdekelt féllel. Ki kell emelni azt is, hogy ezek a kérdések, amelyekről beszéltünk ma, azokat mind figyelembe kell vetni a piac integráció, Karinz úr ezt említette, mennyire fontos az, hogy a belső piacot valóban megvalósítsuk. A biztonság, az ellátás biztonság ugyancsak egy kritérium, amely nincs benne Sosa Wagner jelentésében, pedig ez egy nagyon fontos pont, de számos más képviselő kiemelte ezt a pontot. Az ellátás biztonsága rendkívül fontos hajtóereje az új infrastruktúrák építésének, Főként azért is, hogy megszüntessük az energia szigeteket, például a Balti-tenger térségében, vagy, vagy Közép-Kelet-Európában, ahol már elég nagy regionális együttműködés folyik, és szeretném azokat ö, biztosítani arról, akik amiatt aggódnak, hogy továbbra is maradnak még energiaszigetek. Mi nagyon-nagyon komolyan dolgozunk a Baltikum területén, és rámutatunk minden egyes problémára. Ezen kívül az északi tengernél is partmenti hálózatokat kívánunk kiépíteni, tehát foglalkozunk ezekkel a problémákkal. Észak-déli összekötőket is elkezdtük építeni Lengyelországot, Romániát, Bulgáriát, a Cseh Szlovákiát és Horvátországot köti ez össze, és megnézzük, hogy a balti tengert hogyan tudjuk összekötni majd az, eh, Adria, az Adriával. Tehát tudjuk, hogy gyorsan kell fellépni, és azt is tudjuk, hogy eh, nagyon sok a segítőkészség, a megvan az akarat a szerepvállalók között, hogy valóban megvalósuljanak ezek az európai érdekű projektek, és így megvalósítsuk az ellátás biztonságát. Tehát a jó hír, ez ez volt, és természetesen meg kell néznünk a problémákat, ezeket már ismerjük. Tegnap egyértelművé vált az, hogy az engedélyezés nagyon súlyos probléma. Az, hogy tíz év alatt épüljön ki egy interkonnektor, az nem elfogadható. Ezért mindenképpen szükségünk van az önök támogatására, annak érdekében, hogy legyenek itt valamilyen fajta korlátok. Ezen kívül az egyablakos megoldást szeretnénk támogatni, és mindenképpen ösztönző a holland, illetve a német példa is, amelyet Van Nistelrooy úr említett, hogy hogyan lehetne csökkenteni a, a időbeli ö, hosszát az engedélyeztetésnek. Ezen kívül a szabályozók is nagyon fontosak, a szabályozó hatóságok. Meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet megteremteni a megfelelő klímát a befektetések számára, de természetesen Európai Unióban ehhez pénzre van szükség, és meg kell nézni az innovatív finanszírozási eszközöket is. A smart gridekkel, az intelligens hálózatokkal kapcsolatban elmondhatom, hogy a bizottság véglegesíti a közleményét, és ennek során megvitattunk minden olyan kérdést, amely itt is felmerült. Ahogy mondtam, az intelligens hálózatok kérdése főként az elosztás szintjén fontos, de mindenképpen hozzájárulhat az energiahatékonysághoz. És ugyanilyen fontos az is, hogy a keresletet is megfelelően e, kezeljük majd. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, köszönöm. Susa Wagner, möchten Sie noch? Szóza Wagner szeretne még egyszer hozzászólni. Nagyon röviden, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani a kedves szókat, amiket hallottam a jelentéssel kapcsolatosan. Röviden szeretnék válaszolni néhány kérdésre, amit hozzám intéztek. Pikáó asszony például a, a ötös bekezdéssel kapcsolatosan a széndiokszid költségfelszámítási mechanizmusra vonatkozólag, ez nem szerepel a bizottsági jelentésben. Ez a um, EU és a harmadik országok közötti eh, kapcsolatokat illeti. Azzal arról van szó, hogy szeretnénk, eh, hogy foglalkozzunk jobban ezzel a kérdéssel, ahogy szerepel az anyagban, egy olyan mechanizmusnak a létrehozását akarjuk elérni, amelyik figyelembe veszi ezt a um, exportot Aztán elhangzott a kérdés Odi úr részéről, ami a ö, tulajdonjogot illeti. Ez rendkívül fontos. A tagállamok különböző választatok adna erre a kérdésekre. A eddig csak így eseti megoldások születnek, megpróbáltak az energiatermelés, az energia szállítást másképpen megoldani mind a 27 tagállamban, és ezért elég furcsa megoldások is születtek. Aztán elhangzott a kérdések az szigetekről, az energia szigetekről, a piaci egységről. Ezek fontos kérdések, és lesz alkalmunk majd az eszmecseres során, amikor megvitatjuk majd a módosítókat, áttekinthetjük még egyszer ezeket a kérdéseket, ahogy megkapom ezeket a kérdéseket írásban. Köszönöm szépen még egyszer mindannyiuknak, és remélem, hogy a továbbiakban is tudunk együttműködni ennek az anyagnak a tökéletesítéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretném közölni azt, hogy március 17-én 12 órakor van az határideje a módosítók benyújtásának, és áprilisban fogunk ezzel, ezzel foglalkozni majd a szakbizottságban. Ezzel le is zárom ezt a napirendi pontot, és rá is a következő napirendi pontunkra, amely Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot megadó mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátás helyezés kockázatának vizsgálata. Jordán Cizel asszony a vélemény előadója ő beteg lett, és Kavályó asszony veszi át helyette. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jordán, Jordan cizel asszony megkért, hogy beszéljek erről a témáról helyette, mert ő beteg lett. Örömmel teszem ezt meg. A jelentés készítője öt pontot szeretne kiemelni a jelentésében. Az első pont az az, hogy szeretné leírni a jelentéskészítő azt, hogy hogy is állunk most a 20%-os célkitűzéseink kapcsán, hogy jó úton haladunk-e vagy sem. Figyelembe kell venni minden mellett a gazdasági válságot is, és hangsúlyozni kell a 2050-es hosszú távú célkötőzéseket. A második pont, amelyet szeretne meghatározni a jelentéskészítő, az az, hogy a 20% felé kell elmozdulni, mind az energiahatékonyság, az energiainfrastruktúra, az ETS a, és a keretprogram kapcsán is. A harmadik pont az a hatás tanulmányával foglalkozik. Le kell írni, hogy milyen előnyei vannak mindennek, és milyen előnyei vannak annak, hogy a 20%-ot meghaladjuk. Azt is szeretné elemezni, hogy milyen hatással járhat az, hogyha 20%-kal csökkentjük az üvegházi gázok kibocsátását, és hogy ez mit jelentene majd Európa számára. Negyedik pont, fel kell mérni a carbon leakage, a szénszivárgás veszélyeit a jelentés már említette az ipar szempontjából a carbon leakage-t. A jelentés készítő úgy véli, hogy a bizottság felmérése a szénszivágással kapcsolatban túlságosan is optimista. Utolsó pontként pedig azt említi a jelentés készítő, hogy úgy véli a jelentéskészítő, hogy nem csak a célkitűzésekről kell beszélni, hanem hangsúlyozni kell a mechanizmusokat és eszközöket is, amelyekkel elérhetjük ezeket a célkitűzéseket. Ezen kívül nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy valóban elérjük ezeket a célkitűzéseket, de szükség van ezekhez a mechanizmusokra és eszközökre is. Végezetül a jelentés készítő mindannyiunkat felkéri arra, hogy vegyenek eh, részt a holnapi meghallgatáson, 9-től 12.30-ig a Jan 4Q1-es teremben. A bizottságtól, az iparáktól, illetve ö, is érkeznek majd szakértők. Köszönöm, hogy segített nekünk, mondja az elnök, és elsőként megadom a szót Zsadó úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. természetesen építő jelleggel zajlik az eszmecsere az előadóval. Úgy vélem, hogy ebben a dossziéban tudni fogunk úgy dolgozni, hogy megtaláljuk a legjobb megoldásokat. Tudjuk nagyon jól, hogy harcolunk az éghajlatváltozásért, hogy ambiciózus célkitűzéseink vannak, figyelembe kell venni az iparnak az érdekeit, és oda kell figyelni a szénszivárgás kérdésére is. Ehhez a kérdéshez hozzászólt az Európai Bizottság is, különböző szakértők is, és ezért egy realisztikus és építő jellegű hozzájárulást eh, tudunk tenni. Módosítókat fogunk benyújtani a, következő, a előadó jelentéstervezetéhez. A jelentéstervezetben az szerepel, hogy az a célkitűzés, hogy 20%-ot meghaladó mérték, de azt látjuk, hogy eddig nem tettük meg a szükséges lépéseket, a bizottság részéről sem, hallott, láttuk, hogy milyen jelentések vagy nyilatkozatok voltak a héten, és a szakértők is ezt megerősítik. Tehát át kell tekinteni, hogy mennyire vagyunk ambiciózusak. Egyes információk szerint a jelenlegi EU-s politika már önmagában ö, tömeges delokalizációt indokolna, de semmi ezzel kapcsolatos anyag nincsen, sem bizottsági, sem tanácsi anyagok nincsenek, amelyek ezt indokolnak. Meg kell nézni, hogy mi történik, mi hangzik el a szenszivágás kérdésében bizonyos területeken lesz majd szénszivárgás veszély, erre oda kell figyelni megfelelő módon és nagyon fontos kérdés, hogy Európában tartjuk a szenet. Egyes iparágak nagyon drágán fognak fizetni ezekért az ambiciózus célkitűzésekért tudjuk nagyon jól, hogy ez fog történni. A bizottság már különböző jelentéseket tert ezzel kapcsolatosan tudjuk, hogy 1,4 milliárd euró kerül, ba kerül az európai energiapolitika, tehát ha mennyiben vannak éghajlatváltozás kérdésben ambiciózus célkizetések, igen, ennek van egy ára, de úgy gondolom, hogy csak nyerhetünk ezzel. Hozzá szeretnénk járulni továbbá ahhoz, hogy a kompromisszum a bizottságon belül jöjjön létre, felelős megközelítéssel dolgozunk, védeni szeretnénk a kockázat, a, a fenyegetett területeket és iparágakat. Minden arra mutat, hogy most van a pillanat annak, hogy megfelelően hatékonyan tudjunk harcolni az éghajlat változás ellen. Köszönöm szépen! Matias Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném kihangsúlyozni, hogy egyetértek azokkal a megjegyzésekkel, amelyeket Zsannó úr, Zsadó úr említett. Azonban találhatunk néhány értelmes kompromisszumot a jelentés számára, éppen ezért itt konstrukt konstruktívan kell eljárnunk, és nem csak azt kell hangsúlyoznunk, hogy mit várunk a tanácstól, a bizottságtól, hanem saját konstruktív javaslatokkal is elő kell állnunk. Az itt elhangzott javaslatokkal kapcsolatban azt kell, hogy elmondjam, hogy arra kell hangsúlyt fektetnünk, hogy mi parlamentként mit javasolunk. Nyilvánvalóan a jövőben is számolnunk kell az éghajlatváltozás hatásaival, ezeken a pontokon, ezen a konstruktív állásponton, tehát együtt kell dolgoznunk, kompromisszumot kell találnunk. Vannak újabb dokumentumok is, ezeket is figyelembe kell venni, ezekről volt már szó korábbi üléseken szó, például van egy úti terv, amely a gazdaság 2050-re elérhető versenyképességi növekedését taglalja, aztán Aztán figyelembe kell vennünk a kibocsátási célokat, amiket az Európai Unió meghatározott a jövőre nézve. Ezeket részleteiben figyelembe kell vennünk. Rendkívül fontos, hogy jobban kihangsúlyozzuk a jelentésben az energiafelhasználás hatékonyságának szükségességét, és ne csak business as usual módon haladjunk tovább. Most válság van, védenünk kell az iparunkat, ezt figyelembe kell venni, és nem csak a mindennapi munkánkat kell ellátni az ipari szektort védenünk kell, de figyelembe kell vennünk, hogy milyen kiigazításokat kell tennie magánk az ipari szektornak is az éghajlatvédelem és a fenntartható fejlődés érdekében. Azt gondolom, hogy többet kell követelnünk, de 2008-ban a francia elnökség alatt az európai ipar már számtalan kötelezettségvállalást eh, tett, amelyek egyáltalán nem tekinthetőek negatívaknak magára az ipari szektorra. Sárközi eh, elnök alatt, a francia elnökség alatt, tehát történtek kötelezettségvállalások, ezekhez vissza kell nyúlni. Az is elhangzott már, hogy nagyon nagy ját, mozgásterünk van a kompromisszumok elérésére, hogy védjük az éghajlatot, és azokat a kérdéseket figyelembe vegyük, amelyekről már szó volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mészáros úr. Az Európai Unió 2008-ban elhatározta, hogy nagyobb szerepet szeretne vállalni az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Egyoldalú kötelezettségvállalásunkat akkor azzal egészítettük ki, hogy a 20%-os csökkentést készek vagyunk akár 30%-ra is emelni. 2008 óta azonban a körülmények nagyban megváltoztak, nagymértékű pénzügyi és gazdasági válságnak voltunk a tanúi, mely egész Európában nagy nyomást gyakorolt a vállalkozásokra, a közösségekre, de az államháztartásokra is. Ellenek, ennek ellenére az Európai Unió továbbra is mélyen elkötelezett az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett. Ezért kell megvizsgálnunk, hogy a mai megváltozott helyzetben mit von a maga után a 20%-os csökkentés, célkütű, célkitűzés, és azután térhetünk rá a 30% e-, elemzéséhez. Úgy gondolom, hogy pozitív hatással lenne gazdaságunkra, hiszen a beruházásokat és az innovációt olyan irányba terelné, ahol még kiagan lehetőséget találunk a növekedés és a foglalkoztatás terén. Ezzel az Európai, Európa 2020 stratégiánk középpontjában is. Ma már tudjuk, hogy a 20%-os 20 cél elérésének abszolút költségei csökkentek de ez a csökkenés a célösztönzés csökkenésével is járhat. Ezért fontos, hogy beszéljünk a 30%-ra való esetleges áttérés közvetlen következményeiről is. A jelen pillanatban még nem adottak a feltételek véleményem szerint egy ilyen átállásra, de az EU-nak fenn kell tartani az átállás lehetőségét. Készen kell állnunk akkor, ha a feltételek ezt majd megengedik. Ez különösképpen fontos most a japáni események után, amikor is több tagállamunk várhatóan át fogja értékelni energiapolitikáját. Tovább kell fokoznunk a nemzetközi partnerekkel folytatott együttműködésünket is ezen a téren. Ösztönöznünk kell őket, hogy el tudjuk érni a kitűzött vállalási szintet az ő segítségükkel is. Mindig is világos volt, hogy az EU által hozott intézkedések önmagukban nem elégségesek ebben a küzdelemben, minden országnak további erőfeszítéseket kell tennie. Köszönöm szépen! Herr Girek. Gyürk úr. Dziękuję bardzo. E, proszę kolegów, <clears throat> mamy oto do czynienia z bardzo zrównoważoną opinią. Köszönöm szépen, kollégák. Előttünk egy igen kiegyensúlyozott véleménytervezet van, már pedig a téma elég kényes a lobbisták nagyon keményen dolgoznak ebben a témában. Az én eh, országa, mint Lengyelország a mostani pillanatban is szenvednek egy olyan energetikai csomag hatásaitól, ami tönkényesen öm, dolgoztak ki. Ami a jelentést illeti, a négyes eh, bekezdés, amikor is szó van a 20%-os eh, csökkenés. Nem volt egy ilyen jellegű megállapodás 2020-as célkütözésről van szó, itt arról van szó, hogy 20%-kal növeljük az energiafelhasználás hatékonyságát, és ez nem ugyanaz, mint a 20%-os csökkentés az energiafelhasználásnak. Tehát itt kérem, pontosítjuk ezt a kifejezést. Hogyha el akarjuk érni a 2020-as politikai célkitűzést, vagy akár 30%-ra fölemelni ezt az értéket, akkor a 16 as fejezetben, bekezdésben azt kell mondani, ki kell mondani egyértelműen, hogy ezeket a kritériumokat kell tiszteletben tartani minden egyes új szénnel működő e, erőműben. Tehát, és, és alkalmazni kell a szén visszafogási mechanizmusokat. Köszönöm szépen a kiegészítést, Léna Eck. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is. Szeretnék minden jót kívánni a jelentés eh, készítőnek, remélhetőleg hamarosan visszatér közénk. Másrészt örülök ennek a nagyon inkluzív munkamódszernek. Már azelőtt tárgyalt, eh, tárgyalt velünk, mielőtt még beteg lett volna és úgy vélem, hogy hasonló módon fog majd a továbbiakban is dolgozni. Kisebb pessimistának tartom ezt a jelentést, és hogyha megnézem a korábbi jelentéseket, azt, amit a német kormány kért a Potsdam intézettől két-három héttel ezelőtt, az eléggé optimista volt ez a jelentés, és tudományos szempontból a referenciák ebben a jelentésben nagyon is hitelesek, ennek az intézetnek nagyon jó hírneve van. Hogyha elfogadjuk az elemzéseit a közleménynek, és mindazt, amit Öttinger is elmondott az energiahatékonysággal kapcsolatban, akkor azt láthatjuk, hogy a legköltség hatékonyabb módja ennek. Azt látjuk, hogy 2020-ra a 20%-os csökkentés nem elegendő. Ez azt fogja jelenteni, hogy az iparnak sokkal többet kell befektetnie a későbbi fázisba, és az ipar egy emelkedő tendenciát szeretne látni 2050-ig befektetési szempontból. Megjelent egy másik tanulmány ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban, és ez a tanulmány a Hedegaard, közleményt támogatja. Az ipar tudja, hogy mi lehetséges technikai szempontból, és látják ezekben ebben a lehetőségeket. Elemezik el a különböző szektorokat, és például az autók esetében azt látjuk főként a teherautók esetében, hogy főként a legenergiahatékonyabb autókat vásárolják, ugyanez a helyzet a háztartási eszközöknél is, hasonló feleményt láthattunk a, szektor, a szektorban, de ugyanez vonatkozik az, épít, az épületekre is, tehát van egyfajta elmozdulás az iparágakban. Sokan érvelnek azzal, hogy viszonylag olcsó most befektetni a gazdasági válság miatt, és ez is egy újabb érv amellett, hogy a célkötőzéseket felfele mozdítsuk el. A versenyképességet illetően ez egy olyan kérdés, amely nagyon is fontos, hogyha megnézzük az európai ipar versenyképességét, akkor Gondolnunk kell a tőke e, befektetésekre is e, Európában, és ezt össze kell hasonlítani India, Kína vagy Dél-Korea befektetéseivel, ez benne van a hédegált közleményben is. A GDP 19%-át fektette be EU ilyen tőkebefektetésekbe, e, Kína 49-et, tehát tehát 2020-2030-ra ezt meg kell ö, ö, növelni. Sokkal nagyobb befektetésre van szükség, hogy versenyezni tudjunk Indiával vagy Kínával, ahol csak 5% volt, és dél is már 30%-nál tart, Európa még csak 19%-nál, és ez eléggé aggasztó véleményem szerint. Not only a question of tehát nem csak a költségekről van szó, hanem az időzítésről is. Mind az iparág, mind pedig pénzügyi szempontból erre van szükség. Jelenleg az a helyzet, és a Júlia Electric is rámutatott erre, elég egyetemű módon. Az európai energiapiac felaprózódhat. Egyre több az belső szabályozás versenyképességi okokból. Ez is egy nagyon veszélyes pillanat. Mindannyian tudjuk, hogy a felaprózódott piac több költséget jelent és munkahelyek elvesztésével járhat. Röviden már említettem azt, hogy mi a helyzet a befektetéseket illetően nemzetközi szempontból. Azt is érdekes megnézni, hogy milyen a kínaiak öt éves terve, mit csinálnak ebben a tekintetben, és eh, ahogy befektetnek az új technológiákban, amit mi zöld technológiának nevezünk, ők ezt eh, új technológiáknak vagy költséghatékony technológiáknak neveznek, és tényleg hihetetlen, ahogy ők ezzel bánnak. És sokszor azt gondoljuk, hogy Európa az éllovas itt, pedig hogyha megnézzük a piaci részesedést, akkor nem hiszem, hogy tényleg ez a helyzet. Kína nulláról 50%-ra mozdult el 10 év alatt a szélenergiát tekintve, és a nap is az lesz a helyzet. A tegnapi Öttingerre folytatott vita során szerintem még nyilvánvalóbbá vált, hogy nekünk is ezt kellene tenni. Tehát szeretnék illovas szerepet itt, de nem ez a helyzet, sajnos most már, és eléggé aggasztó. Az lts er sel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy nagyon sok iparág nem használták fel a kereskedési jogaikat, és ez pénzt jelent, amit fel lehetne használni a befektetésekre. Tehát úgy tűnik, hogy ezeket a pénzeket inkább a bankszámláikon tartják, és gyakran látjuk azt, hogy ugyanezek a cégek azok, az, akik agódnak a szénszivágás miatt, tehát mindenképpen valamiért tenni kell. Vannak olyan adatok, amelyekből azt tűnik ki, hogy mely cégek azok, amelyek felhasználták ezt a munkamódszert, és szerintem ezt a fennmaradó pénzt inkább befektetésekre kellene használniuk. A karbon, a szénszivárgás veszélye kisebb, hogyha erősítjük az RTS e rendszert, mert bizonyos ö, ö, cégek számára ugye profitot Európában lehetne tartani, tehát elég ironikus mindez. Egyetértek Matthias asszonynal abban, hogy az energiahatékonyság kérdés valóban fontos, megemlíti a jelentés a kiigazító intézkedéseket is, például adók alapján, amely a széndiokszidra támaszkodna. Hát emlékeztessem önöket arra, hogy sokat beszéltünk erről, amikor a REACH-ről tárgyaltunk, a vegyi anyag irányelvről, és a, a sokan támogatták ezt, de nem igazán lehetett ezt átültetni a gyakorlatba ezt a javaslatot. Tehát most is eléggé szkeptikus vagyok az ilyen megoldásokkal kapcsolatban. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy itt az idő arra, hogy előre mozduljunk a technológia is megvan. Tehát valahogy most már szembe kell nézni ezekkel a fajta kihívásokkal. És egyetettek a többi árnyékjelentéstevővel abban, hogy óriási lehetőségeink lennének itt. Tikau. Tikau asszony. Dank, uh, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, mulțumesc colegilor uh, și în special uh, doamnei raport. Köszönöm szépen a kollégának a kiváló munkát. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nemzetközi egyességre jussunk, ami az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenését illeti. Ezen belül az Európai Uniónak is emelnie lehetne a vállalását ezen a területen. Úgy vélem, hogy rendkívül fontos, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésében helyezzük a hangsúlyt az energiahatékonyságra, főleg ami a szállítási területét illeti, a közlekedés területét illeti. Az épületeknek a hatékony energia felhasználását is ösztönözni kellene, és ezért arra azt kérdem a bizottságtól, hogy megfelelő pénzügyi eszközöket is helyezzen át annak érdekében, hogy meg hogy létrehozzuk az okos város, az intelligens városokat. Az intelligens hálózatok is rendkívül fontosak, a megújuló energiák is nagyon fontosak az Európai Uniónak, ezeknek a termelése helyi és regionális szinten történik, és hálózatokat lehetne létrehozni, és lehetne egy európai hálózat, amely a felhasználók rendelkezésére bocsát, és akár távolabb is azokat az energiákat, amelyek helyi szinten termelődnek. Ezáltal kiépülhetne az a hálózat, amelyik elősegíti az e, elektromos személygépkocsiknak az elterjedését, amelyiknek révén a, szállí, az közlekedésben is csökkennének a kibocsátások. Tehát energiahatékonyság nagyon fontos, az épületek területén nagyon sok tennivaló van még, ugyanakkor nagyon fontos az megfelelő energia haj, hatékonyság a közlekedés területén, és ezért ösztönözni kell az elektromos járműveknek a használatát, és ehhez kell egy olyan hálózat, amely lehetővé teszi az energia ellátását. Köszönöm szépen. Gróte kolléga. Elnézést kérek, hogy késve érkeztem, de úgy tűnik, hogy ma a, bizot, a Környezetvédelmi Bizottságban is meg kellett jelennem, mert ott is foglalkoztunk ezzel a témával, éppen ezért kérem, hogy nézzék el nekem, hogy későn jöttem. 2008-ban a éghajlat és energiacsomagot tárgyaltuk, és megfelelő döntéseket hoztuk. 2020-ra 20%-os kibocsátás csökkentést határoztunk el. Más nagy nemzetek, régiók, hogyha együtt működnek, akkor akár a 30% is elérhető. Beszélgettünk arról, hogy hogyan tudnánk a 30%-ot elérni, azonban a taktikus politikákról is szót kellene ejtenünk, tekintettel arra, hogy e, e, Európa nem fogja tudni a klímát megváltoztatni saját e, rendezésben. Szükségünk van tehát egy, egy, egyfajta éghajlati diplomáciára, erről talán Hidegárd asszony is szólt már, tehát többféle, több erőt kell fektetnünk egy éghajlati diplomációba, kérnünk kell az utazó, diplomáti, utazó diplomatáinkat, hogy akik ellátogatnak más országba, említsék meg a tárgyalásaik során ezt a kérdést. Tehát ez lenne a nemzetközi orientációjának az egész ügynek a éghajlati konferenciák egyértelműen megmutatták, hogy nagyon is ambiciózus célokat tűztünk ki. Először 30%-ról beszéltünk, azonban akár 50-60-70%-os csökkentési célt is meghatározhatunk volna. A Cancuni konferencia egy olyan kiinduló pont volt, amely mással összesen hasonlítható, hiszen és ugyanabban, ugyanakkor ebből nem azt kell levonnunk, hogy, nem szabad, hogy nem kell semmit se tennünk, hiszen a céljainkat könnyen elérjük, hanem azt kell tennünk, amit Öttinger úr mondott, a fenntartható energiaforrásokra kell építenünk, és azoknak a felhasználását tovább kell tám- támogatni elhangzott, hogy jók vagyunk a világon, nem kell, hogy elbújjunk és szégyenkezzünk, de azért a jövőben is erőfeszítéseket kell tennünk, konkrét jövőbeni célokról kell beszélnünk, a fenntartható energiaforrások akár 40%-os bevonásáról is, a energiahatékonyságról kell esetleg még szót ejtenünk. Nagyon fontos, hogy rögzítsük, hogy itt vannak ugyan hibák, és itt nem feltétlenül a fogyasztás csökkentéséről kell beszélni, hanem arról, hogy gondosabban bánjunk a rendelkezésre álló energiáról. Itt nem úgy, mint az energiaügyi tanács, gyakorlatilag ilyen elmosott, vagy, vagy hát nem kellően lehat, meghatározott célokat kell meghatároznunk, hanem egész konkrét célokat, hogy mely időpontig milyen energiahatékonysági értéket szeretnénk elérni és aminek szerintem nincsen, és aminek szerintem fontos szerepe van az az, hogy a kibocsátás áthelyezésről beszéljünk. Vannak olyan európai iparágak, amelyeket nagyon is súlyosan érint a kibocsátás áthelyezés. Azok az intézkedések, amelyeket megtettünk, azok gyakorlatilag közvetetten költségeket okoztak az áram, az áram előállítás területén, és gyakorlatilag versenyhátrányt is okoztak ebb vállalkozásoknak. Éppen ezért gondosan fel kell dolgoznunk a tapasztalatokat, és az a jelentés, amit itt elfogadunk, és a Környezetvédelmi Bizottság jelentése is, akár a, a a, akár a plénum is vitát kell, hogy folytasson, érdemi vitát arról nem feltétlen 20 vagy 30 százalék célokat kell kitűznünk célként, hanem a parlamentnek gondosan és, és, és részletesen fel kell dolgoznia a tapasztalatokat annak idején az éghajlati és energetikai csomagban egy olyan tempót határoztunk meg, amiben ugye az Ipari Bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság és más kollégák is egyetértettek, azonban a döntéshozó kollégáknak nem volt lehetőségük nagyon elgondolkozni, hiszen első olvasati döntésről volt szó, tehát ezen a helyen most itt megfelelő időt kell szánnunk arra, hogy egész konkrétan elemezzük, hogy mely területeken szeretnénk előre haladni. Éppen ezért az én javaslatom az lenne, hogy a megújuló energiaforrások területén bizonyos célokat sokkal masszívabb, ambiciózusabb célokat tűzünk ki. 33%-ról eh, beszélt tegnap a biztos, 2020-ra. Azt gondolom, hogy ez akár el is érhető. És úgy gondolom, hogy ez az Európa 2020-as stratégia szellemének is megfelelne. Tehát ez új, akár ipari munkahelyeket is tudunk teremteni. És eh, így gyakorlat, mondjuk megnézhetjük azokat a példákat, ahol például a szélerőmű ipar az a legnagyobb munkaadó, északnyugaton, a szövetségi köztársaság északnyugati részén, tehát a szélenergiát hasznosító erőműveknél például lennének még lehetőségek a foglalkoztatás növelésére, és nem csak passzívan kellene néznünk, hogy mások mit csinálnak, hanem mi európaiak is együtt kell, hogy előrehajtsuk az intelligens európai és ökológiai iparpolitikát. Tehát a kibocsátás áthelyezéssel foglalkozunk, ez egy komoly téma, de arra is időt kell szakítanunk, hogy a CDM-mel és az implementációval foglalkozzunk. Ezeknek az eszközök, ezek az eszközök jó eszközök, azonban ezeket egy utólagos felülvizsgálatnak kell alávetni. Úgyhogy én azt támogatnám zárásképpen, hogy nem célokat tűzünk ki, és azt nézzük meg, hogy hogyan jutunk oda el, hanem először is megnézzük, milyen eszközeink vannak, és aztán az, amit 2008-ban elhatároztunk, hogyha itt találunk nemzetközi partnereket erre, és meghallgatnak minket, akkor adott esetben felemeljük a célokat, és végig gondoljuk azt, amit mindannyian tudunk, hogy, hogy 95%-os csökkenést kell elérnünk, hogy gyakorlatilag a 2%-os hőmérséklet emelkedést azt tartani tudjuk. Tehát masszív csökkentésre van szó, milyen politikai döntésekre van szükségünk ahhoz, hogy eljussunk ehhez a célhoz, és mely politikai döntésekre van szükség ahhoz, hogy akár egy, egy hogy, hogy hogy megakadályozzuk azt, hogy ne legyen lehetséges elérni a, a, a kitűzött hőmérséklet emelkedési célokat. Tehát kérem szépen, hogy a kibocsátás áthelyezést vegyük komolyan. Itt nem egy ideológiai csatáról van szó, hogy itt most 20%, 25%, 30%-e a kitűzött cél, hanem itt ténylegesen az, eur, az európai iparnak a jövőjéről van szó, és a mi bolygónknak, a Földnek a jövőjéről jó szeretnénk-e a zöld technológiába tovább is befektetni, ezt kell eldöntenünk, és hogy célszerűek-e ezek a befektetések, célszerű-e az, hogy ilyen politikával előre haladjunk, és itt tudunk-e jól létet és ipari támogatást teremteni, és Európát kihajtani a válságból, munkahelyeket teremteni, hiszen azt kell látjuk, hogy eltűntek a munkahelyek, eltűnt az ipar, és azok máshol épülnek föl van ki, vannak célok, amiket elértünk, de összességében össztársadalmilag semmit sem értünk el. Éppen ezért nagyon szeretném, hogyha ambiciózusan járnánk el, és találkoznánk holnap a teljes létszámban a bizottság által rendezett meghallgatáson. Mindenkit szeretettel várunk oda. Elnök, köszönöm szépen, kolléga, és akkor most szeretném egy percben pártatlanul elmondani azt, hogy rendkívül sok időt fordítottunk már az annak idején a vita során a hozzászólásokra. Azt, lát, azt gondolom mások is így látják ezt, és ö, nyilvánvalóan a megbeszéléseknél, a döntéseknek a következményére is gondolnunk kell. Svoboda úr kap szót. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek csatlakozok mindenhoz, amit Gróta kollega elmondott. Ebben a szakbizottságban el kell azon gondolkodnunk, hogy az energia és az a környezetvédelmi célokat hogyan tudjuk elérni úgy, hogy az iparágakat veszélyeztetnénk. Néhány iparágban sokat tettek annak érdekében, hogy csökkentsék az energiafelhasználást, és hogy a környezetelemi terhelést csökkentsék. Hogyha globális szinten a CO2-t, illetve a kibocsátását csökkenteni szeretnénk, függetlenül a tárgyalási álláspontunk gyengeségei miatt mindenképpen meg, meg kell próbálni ezt csökkenteni. Összességében növelni ezeket a célközösségeket, az azt jelenteni, hogy ez kihatna az iparág, illetve a széndioksziddal kapcsolatos vitákra, és ez, hogyha figyelembe vesszük a japán helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy sokkal inkább el kell mozdulnunk annak irányába, hogy növeljük a megülő energiaforrások arányát, és a sokkal energiahatékonyabbak legyünk, ahogy azt Ika asszony is említette, ha bár az elnök úr kritikussal kötelező célokat illetően, de mégiscsak egy alkalom lenne ez arra, hogy a bizottság elmozduljon a kötelező célok irányába, és hogyha ezt megtesszük, tehát lennének az energiahatékonyságnál kötelező célok, és megnövelnénk az, az új erőforrások arányát, akkor sokat tennénk a széndiokszid csökkentése irányába, és még a munkahelyeket is meg tudnánk őrizni a iparágakban, főként a közlekedés szektorban, illetve az építési szektorban fontos ez. Az Európai Bizottság múlt heti közleményéből láthatjuk azt, hogy a közlekedés szektorában sokkal kevesebbet közvetelnek, mint az ipari szektorban, tehát eh, nem igazán jogos ez európai szempontból, és támogatom mindezt, amit Gróták kollega elmondott az imént. A Herzog. Herzog asszony. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. I think, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy az ITRE szakbizottságban um, mindenki egyetért abban, hogy a 20%-nál többet kell elérnünk, és kitartunk amellett, hogy globálisnak kell lennie a célkötőzés, nem pedig lokálisnak. A széndiokszid uh, ugyanis mindenhova eljut. Ezért nagyon sokat kell még tennünk, de először is az elveinknél kell megmaradnunk, vagyis amellett, hogy elmozduljunk ebbe az irányba, és úgy vélem, hogy így eh, utat mutathatunk az iparág eh, számára is, hogy minden eh, területen ezt tegyék, és így elérhetjük az 500 milliós európai lakost is itt Európában, illetve a többi 6 millió világszerte. Tehát mindenképpen említettek néhány adatot, de én csak egyet szeretnék itt kiemelni. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint 2050-re Európában 40%-kal nőni fog az elektromos áramfelhasználás. 2011-ben emlékeznünk kell erre az adatra. A növekedés abból fakad, hogy már nem a foszilis olajat fogjuk használni a közlekedésben, hanem az elektromos áramot, elektromos autók lesznek, tehát 40%-os elektromos áram növekedéssel kell számolnunk. Erre mindenképpen emlékeznünk kell. Még egy dolog. Nagy eh, következetlenséget látunk Európában. Vannak olyan országok, amelyek már előre törtek, valóban foglalkoznak a kérdéssel, de más régió, például az én régióm, teljes mértékben le van maradva. Tehát nagy különbözőség van az Európai Unión belül is ezen témát illetően. De nem akarom ezt túlpolitizálni, túl politizálni, de hogyha elmegyünk egy német kampányra, e, és valaki nem beszél erről a témáról, akkor el is veszítette ezt e, a választást. Hát például nálunk, hogyha valaki erről beszélne, erről a témáról, akkor, akkor biztos, hogy amiatt veszítené el a választásokat. Tehát úgy gondolom, hogy a legjobb módja annak, hogy ezzel a témával bánjunk, az az, hogy um, kicseréljük a legjobb gyakorlatokat, és um, ezen kívül konzisztensnek kell lennünk. Tudom, hogy a régió politikusainak nagy a felelőssége, mi mindent megpróbálunk megtenni, de nem vagyunk még a kritikus tömeg. Tehát szeretném, hogyha a bizottság és az európai intézmények nem adnák fel ezeket a célkötözéseket, úgy vélem, hogy nem szabad elfelejteni ezeket a célkötőzéseket. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk az alacsony széndiokszid kibocsátással. Ezt mindenkinek ismernie kell, hogyha valaki építészkedik, ezt nem tudja, mit jelent, akkor nagyon, nagyon, nagyon nehéz ilyen épületeket építeni to deal with this issue. Uh, Remélem, hogy uh, a régió, amely egy nagy régió, valahogy már közelít majd ezekhez a célokhoz, és nem szabad feladnunk. Köszönöm szépen. A bizottság is jelen van körünkben. Papantónio úr személyében. Parancsoljon! Stefan Frohote from the Commission. Yes, sir. First of all, I would like to thank the rapporteur. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek, ha bár nincs itt, a kitűnő jelentőséért. Számos elem van benne, amely nagyon értékes, és főként akkor, ha megnézzük a gyakorlati megoldásokat, hogy mit jelent majd ez gyakorlati szempontból az energiahatékonyság, akkor láthatjuk, hogy sikerül majd elmozdulni a 20% felé. A bizottság közleményének pontosan ez volt a célja, hiszen szeretnénk egyfajta információval szolgálni, és megmutatni azt, hogy milyen előnyökkel jár az, hogyha 20% fölé mozdulunk el, és a gyakorlatban hogyan lehet ezt megvalósítani. Számos kérdés merült fel a jelentésben, amelyek tényleg fontosak, és ez megfelel mindannak, amit a közleményében a bizottság is kifejtett az elmúlt héten főként például a alacsony szén úti tervet illetően, tehát hogyan lehetne csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Örülök annak, hogy ez benne van ebben a jelentésben is. Nagyon fontos a kutatás fejlesztés, ki kell fejleszteni az alacsony szén kibocsátású technológiákat is. Ezen kívül beszélnek az innovatív finanszírozási eszközökről, hiszen az úti tervben hangsúlyoztuk azt is, hogy főként a közlekedési, építési szektorban nagyon fontosak lehetnek ezek, és ezzel számolni kell majd a következő pénzügyi terv során, és úgy vélem, hogy a jelentés remélhetőleg még azelőtt, hogy a bizottság kiadná a jelentését a pénzügyi tervek kapcsolatban, azelőtt elfogadják ezt a jelentést. Az úti terv hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos az energiahatékonyság, az energiahatonság növelése lehetne az egyik legfontosabb elem. Még két rövid megjegyzés erre rámutatnak a képviselők is. Az egyik például a nemzetközi tárgyalások szerepe. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy más helyzetben vagyunk, mint két évvel ezelőtt, amikor elfogadtuk az éghajlati csomagot. Ez egy egységes meghatározás volt, 20%-ot akartunk elérni. Időközben nagyon sok minden történt, főként az, hogy már eh, a világvezetők is megalapodtak eh, ebben, támogatták ezt. Ezen kívül 80 ország, beleértve ebbe a nagy feltörekvő gazdaságokat, ígéreteket tettek, és konkrét akcióterveket dolgoztak ki arra, hogy ezeket az ígéreteket megvalósítsák. Tehát ez a különbség a kiotói jegyzőkönyvvel kapcsolatban, és ez a különbség a két évvel ezelőtti helyzethez képest. Előreléptünk nemzetközi szinten, de ez nem elegendő, továbbra is nemzetközi kötelező megállapodásokra van szükség, és a két fokos növelés ez nem elegendő. Úgy gondolom, hogy mindenképpen arra szükség és a Kínában is ennek irányában mozdulnak el. Még egy pont, a carbon leakage, számos képviselő említette ezt. Ez egy olyan kérdés, amelyet a bizottság nagyon fontosnak tart, és az energia csomag kapcsán sokat tettünk annak érdekében, hogy az energiaintenzív iparákat megvegyük a carbon leakage-től. Van egy szabad elkülönítési rendszer, ezt teljes mértékben most már elindítottuk, a CDM-et is alkalmazzuk, és ez a parlament és a tanács kompromisszumának eh, megfelel, amelyet három évvel ezelőtt hoztunk létre. A kommunikációnkban és az utatérben is megvitattuk ezeket a kérdéseket, nyomon követjük a helyzetet. Három évvel hoz képest javult a helyzet több okból kifolyólag. Egyrészt azért, mert mindannyian látjuk azt, hogy mi történik a kopenhágai ígéretek eh, eh, alapján. Ezen kívül a szén ára csökkent, ahhoz képest, amit három éve eh, előre jeleztünk. Tehát ezen aspektusok alapján a helyzet, illetve az intézkedések, amiket tettünk, és ez megmutatja azt, hogy azok az intézkedések, amik tettünk, az hatékony módja volt annak, hogy szembenézzünk a problémával, és továbbra is majd nyomon követjük ezt, az, ezt a kérdést. So, um, Köszönöm szépen. Karvajó asszónak szeretném megadni a szót, hogy a jelentéstevő nevében újra szóljon. Köszönöm szépen, köszönöm um, ezeket a hozzászólásokat, ezeket majd mind átadom a jelentés készítőnek, A konszenzus eh, az meg lesz ebben a szabadságban, figyelembe kell eh, venni az innovatív eh, finanszírozást, figyelembe kell venni az elmúlt eseményeket. A fő téma azonban mindenképpen az az, hogy megnézzük az ipar szerepét, és megnézzük a carbon leakage kérdését. A bizottság azt mondta, hogy már vannak intézkedések a klíma, illetve az energiacsomagban, például a CDM alkalmazása, azonban ezek nem elegendőek. Véleményem szerint és Jordan Szizel asszony is úgy véli, hogy hogy a célkitűzések, illetve a nemzetközi megállapodás az kötődik az ipar megoldásához, és meg kell vizsgálnunk az innovatív megoldásokat, figyelembe kell venni az iparágak véleményét is. Az LPP-n e belül sokan azt javasolják, hogy holisztikus, horizontális, szektorális megközelítést alkalmazzunk, ugyanígy, mint ahogy azt már a nemzetközi tárgyalások során is alkalmazzuk az erdőgazdálkodás vagy a légi vagy a repülőgép iparág szempontjából. Ez hozzáadott értéket jelenthetne a nemzetközi tárgyalások számára is, de ugyanígy értéket, hozzáadott értéket jelenthetne az európai célkötőzések szempontjából is. Véleményünk szerint a következő megállapodás nem lesz olyan könnyű megállapodás, mint a kiotói megállapodás, sokkal inkább komplexebb lett, hiszen a világ maga is komplexebbé vált, nem elegendő a kötelező célkötőzések, különböző szektorális célkötőzésekre van szükség, szektorális megállapodásokra van szükség, és most már ezt, ennek a lehetőséget kell megvizsgálni. Minden hozzászólásukat továbbítom majd a jelentéskészítőnek. Köszönöm. Köszön. Köszönöm szépen. Módosítok beadásának határideje március 21-e több kolléga is utalt arra, hogy itt csütörtök a meghallgatás fogunk tartani, itt mindenkit szeretettel várunk. És ezzel át is térnénk a következő napi rendi pontunkra, nevezetesen a közös agrárpolitika jövőjére 2020-ig. Róde kolléga a jelent, jelentéstevőnk, és ő kapja meg elsőként és egyetlenként a szót. Uh, I think that we can... Köszönöm szépen, mindannyian egyetértünk abban, hogy a közös uh, mezőgazdasági politika reformja már régóta esedékes. Tudom, hogy óriási prioritást élvez ez a 2012-es Dán elnökség szempontjából. Szeretnénk uh, erősíteni azt, hogy a gazdálkodók magas minőségű árukat állítsanak elő versenyképes árakon. Én hiszek abban, hogyha a zöld komponást ennek során kiemeljük, akkor új növekedési lehetőségeket tudunk kínálni a gazdálkodók számára. A biomassa egy olyan erőforrás, amely még nincs kihasználva a mezőgazdasági szektorban. A gazdálkodóknak nincs meg az ösztönzésük arra, hogy kihasználják ennek az erőforrásnak az előnyét. A zöld komponensnek lehetővé kell tenni azt a gazdálkodók számára, hogy új termelési módszereket alkalmazzanak. Ha hangsúlyozom azt, hogy ez nem csak a mi környezetvédelmi előírásunk, a gazdálkodóknak meg kell felelni az európai előírásoknak is. Ez teljes mértékben más, mint a zöld komponás. Ennek során arról van szó, hogy üzleti intézkedéseket kínáljunk a gazdálkodók számára. Nagyon fontos az, hogy ez ne vezessen ahhoz, hogy megnövekedjen a gazdálkodók bürokratikus terhe. Úgy kell kivitelezni ezt, hogy ez logikus, átlátható legyen, mind a gazdálkodók, mind pedig a közvélemény számára. Ezért tízből három környezetvédelmi közjót kell szolgáltatni a gazdálkodónak, azonban különböző kiindulási ponttal kell rendelkeznek különböző tagállamokban. Biztosítani kell azt, hogy Európa minden gazdálkodója hasonló ö, esélyekkel tudja kihasználni ezeket a zöld komponenseket. Hiszek abban, hogy a zöld komponens nagy mértékben hozzájárul a környezetvédelmünk szerephez, új lehetőséget kínál majd a gazdálkodók számára, és növeli a globális versenyképességünket. Elnök úr, én már kíváncsian várom a kollégák véleményét, és várom az ügyműködést az elkövetkező hetekben az elnyékjelentés tevőkkel, és remélhetőleg egy nagyon erős véleményt tudunk adni majd a kap jövőjéről. Köszönöm szépen. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. A mezőgazdaság egy nagyon fontos területe az Európai Uniónak. GDP szempontjából és foglalkoztatás szempontjából is, közvetetten és közvetlenül is. A 2020-as eh, stratégia a eh, közös agrárpolitikának azt a feladatot adja, mondta, hogy az biztonságot biztosítja az Európai Unió számára, és beépüljön a nyolcadik eh, programban, kutatási programban. Egyetértek azzal, amit szerepel a bizottsági jelentésben, amikor is azt mondja, hogy a mezőgazdaság fontos a környezetvédelemben és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is. Rode előadónak a szempontjaival egyetért, és támogatjuk a környezetvédelmi kihatásait, hogy az első pillérben is építsük, mint ahogy az ötös bekezdésben szerepel. A kap jövőjét illetően a többi éves termelési növényeket is vegyünk figyelembe, mint a szőlők és egyéb mások. Egy zöldebb közös agrárpolitika szerintem nagyon fontos, nagyon fontos környezetvédelmi szempontból a biogazdaságoknak az ösztöntése nem csak az egyes, hanem a második pillérben is be kell vonni. A tanúsítványi költségeknek a támogatása és a technikai fejlesztések támogatása is nagyon fontos. Támogatni kell a cégeket, a vállalkozásokat a piachoz való jutásban is. A jelenlegi közös agrárpolitika statikus, kevésbé rogalmas, nem tud ö, olyan helyzetekkel mit kezdeni, amikor például az árak nagyon gyorsan változnak. Ezt a kritikus helyzetet számolni kell, ö, ezzel számolni kell a közös agrárpolitika jövőbeni változataiban, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos mechanizmusokat kell beépíteni, hogy követni tudjuk a piac ingadozásait. a mezőgazdasági vállalkozásoknak a ö, nyerességet biztosítandó sokkal gyorsabb mechanizmusokat kell beépíteni ami a mezőgazdasági munkások, dolgozóknak a bevételeinek a biztosítására sokkal egységesebb mechanizmusokat kell bevezetni. Olyanok, amelyek figyelembe veszik azt, hogy milyen az élet költségei a különböző országokban és térségekben. Ami a vidékfejlesztést illeti, nagyon fontos, hogy megerősítsük a második pillért annak érdekében, hogy a befektetéseket megkönnyítsük az azon társaságok számára, akik fenntartható mezőgazdaság mellett döntenek. Különös figyelmet kell szentenni a fiatalok számára, képzést, földhöz való jutást, támogatást a multifunkcionalitás számára. A váltás elősegítése nagyon fontos, és azoknak a támogatása, akik vidéken maradnak a hegyvidéki mezőgazdaság támogatása nagyon fontos, hidrológiai szempontból is nagyon fontos, hogy erre is többet szálljunk. A mezőgazdasági termékek minőségének a növelése nagyon fontos. Nagyon fontos, mert ezzel tudunk átlépni egy modern és környezetvédő mezőgazdasághoz. Remélem, hogy a jövőbeni tárgyalásokban, amikor is a közös agrárpolitikának a költségvetését meghatározzák, Remélem, hogy ezben figyelembe veszik azt, hogy a mezőgazdaság Európában egy húzó ágazat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Krzsib úr. Köszönöm szépen, elnök úr úgy látom, nehézségekbe ütközött a nevem kiejtése, de hát ez nem olyan meglepő. E, Köszönöm szépen. Három kérdés van ebben a tekintetben. Három ele van. Az egyik az a közös agrárpolitika jövője 2020-ig, azért, hogy bizonyos helyzeteknek eleget tegyünk, hogy az biztonságot tudjuk biztosítani. Kohéziós kérdésekről is van szó. Nem csak az unión belüli kohézió, hanem régiókon belül és tagállamokon belüli kohézióról van szó. A Európai Unió 80%-át érinti eh, eh, ezek a, eh, a kap jövője, úgyhogy nem szabad azt mondani, hogy ez nem érdekli az európai lakosságot. Ez nagyon is fontos. A bizottság kidolgozott egy jelentés, a Dessan kollega is kidolgozott egy jelentést a mezőgazdasági szakbizottságban, és eh, erre oda kell figyelni. Mi szerepel a jelentésben? Azt látom, hogy a zöld tényező a 8 pontból 5-öt foglal el. Az első néhány pont a közös agrárpolitika más aspektusára vonatkozik. A pozitív hatás, tehát amit látok ebben, amit látok ebben a véleménytervezetben, az az, hogy tartsuk meg a környezetvédelmi kérdéseket az első pillérben, és ezzel összhangban van a bizottsági jelentéssel. A Ágri szakbizottság előadója viszont ezt a komponest a második pillérre szeretné áthelyezni ami az előadó álláspontját illeti, amely szerint, hogy ez a komponens nem szabad, hogy növelje a bürokráciai terheket a gazdálkodóknak. Ezzel kapcsolatosan vannak bizonyos kételjeim. és ebből három komponens kell kiemelni. Van ebben a jelentésben tíz pont, környezetvédelmi szempont, amit figyelembe kell venni. Az Agri kolléga jelentésében 11 pontról van szó viszont. Ezek olyan elemek, amelyeket nem szabad félretenni és elfelejteni, főleg ami az állatokat illeti, az állattartást illeti. Nos, felmerül a kérdés, hogy ezek a minimál betartandó pontok az valóban három, vagy kettő kell, hogy legyen úgy, ahogy az Agri szakbizottság javasolja, annak érdekében, hogy ezeket a támogatásokat megkaphassák. Szerintem nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság egy olyan iparág, amelyik a termelésen túl egy közjót szolgál. Közjavak teremt. Nagyon fontos, és a, kap jövője 2020-ig ez a jelentés, ez rámutat arra, hogy a mezőgazdaságnak van egy olyan hatás, ami mindenkit érint, és ez környezetvédelmi szempontból a leghangsúlyosabb rá szeretnék mutatni arra, hogy a mezőgazdaság további jótékony hatással van, nem csak élelmiszert és energiát termel, ugyanis nagyon nagy hatással van más iparágakra, más szektorokra. Arra utalok, hogy van egyfajta szinergia a közös agrárpolitika és más közösségi politikák között amelyek összefüggnek a 2020-as stratégiával. Tehát fel kell használni a megfelelő módon, és ösztönözni kell ezt a szinergiát olyan komponensek között, amelyek egymást kiegészítik és megerősítik. Tudjuk, hogy a mezőgazdaság alapanyag szállító az ipar számára, különböző szektorokban. Én a cukor iparra gondolok, több mint 16 ezer munkahelyet veszítettünk el a cukorfeldolgozó iparban, és ezzel csökkentettük drasztikusan a mezőgazdasági termelését eh, a cukorrépából. Tehát ez negatív hatással volt nem csak a mezőgazdasági foglalkoztatásban, hanem az iparra is. Vannak újabb alkalmazások és felhasználások, amelyek most jönnek elő, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió innovatív politikák támogatni tudják ezt nem csak az energia termelé, az energiatermelésben, hanem másfajta alapanyag felhasználásban. Nagyon jó lenne rámutatni arra, hogy az élelmiszer biztonságon szempontjából a mezőgazdaság rendkívül fontos. Most arra gondolok, hogy jelenleg Euró, az egész világon növekednek az élelmiszer alapanyagok, és Európában, Európa nagyon fontos szerepet játszik ebben, mert mi 70 százaléka termékeinknek importáljunk fejlődő országokból. A mezőgazdaság egy sokkal nagyobb termelője lehet a megújuló energiaforrásoknak. És úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy mindez szinergiával történjen a kibocsátás csökkentés célkütözésével. A mai napig nagyon sok figyelmet szenteltünk az erdőknek, mint a káros anyagoknak a lekötő ére, de keveset foglalkoztunk a mezőgazdasági területekkel, amelyek ugyanilyen szerepet játszhatnak, amennyiben tudatosan és célzottan használjuk föl ezeket a területeket a széndiokszid kibocsátás gáz lekötéséhez. Hogyha ezeket tudatosan alkalmazzuk, akkor jelentősen csökkenthetjük a széndiokszid kibocsátásokat, illetve a széndiokszidot a levegőben, és ezeket visszavezethetjük a földbe, a talajra. Aztán a mezőgazdaság megújuló energiaforrás is lehet, ezt már mondtunk, de ugyanakkor különböző iparágaknak a ö, felvevő piaca is, például vegyipari termékek, gépipar, motorok, járművek, érdemes lenne ezeknek a motoroknak, ezeknek a gépeknek a hatékonyabb energia felhasználására is odafigyelni és ezáltal javítani lehet a mezőgazdasági szektor energiafelhasználási hatékonyságán is. A föld a geotermikus energiának a felhasználását is érdemes előtérbe helyezni. A hűtés, fűtések fűtési folyamatoknak a jobb kihasználására érdemes odafigyelni. Amennyiben lehetséges, akkor egy másik szektorra is rá szeretnék mutatni, amely a kis és közép vállalkozásoknak segíthet a mezőgazdaságban, jobb infrastruktúra kialakítása, a sávú internet eh, terjesztésére gondolok. Ez nagyon fontos lenne a megfelelő, a vállalkozások megfelelő vezetésében. A napenergia hatékonyabb felhasználása is rendkívül fontos lenne, mert ezzel csökkenteni tudnánk az energia felhasználást, épületek hűtése, fűtése nagyon fontos lenne, ugyanis ezek az épületek nagyon sokszor elszigetelten állnak az energia az elektromos hálózatoktól, majd ezeket a javaslatokat benyújtom, módosítókat fog benyújtani az előadónak, amelyek nem módosítják a véleménytervezet jellegét, de úgy gondolom, hogy hasznosak lehetnek annak érdekében, hogy megtaláljunk hasznos támpontokat a célkitűzésünk fényében. Köszönöm szépen. Lina Ek. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy az ittre szerepe a kap jövőjében rendkívül fontos. A gazdálkodóknak most már tudniuk kell, hogy ők igazából vállalkozók, és számos munkahely jön létre a mezőgazdaságban, illetve az erdőgazdálkodásban. Van néhány elv, amely fontos az ITRE szövegében, és ez ö, egyszerűsítést hoz, és lehetőségeket ö, rejt. Hogyha megnézzük ezt a zöldítést, ennek az, ennek az öt komponensnek kell lennie az első pillérnek, ennek sokkal egyszerűbbnek kell lennie, és bele kellene vonni a tagállamokat is. A második pillérben lehetnének különböző kormányzati szervek. Számomra az első pillér a legfontosabb. Hogyha szeretnénk a szektort sokkal versenyképessébbé és modernebbé tenni, akkor az első pillér a legfontosabb ehhez. Valóban tragikus az, hogy mindannyian sokat otazunk és látjuk, hogy a jelenlegi válság, a klímaválság, illetve a gazdasági válság, vagy akár a japán válság azt mutatja, hogy az alternatív üzemanyagokkal nem foglalkoznak, tehát például a biogázokkal, az, hogy felhasználja emelés hulladékait, hogy például biogázt állítsunk elő, erre szükségünk van mind az elektromos áram előállítása szempontjából, mind pedig az üzemanyag előállítása szempontjából. A technológia az már megvan, viszont a befektetések nem történnek meg. Németország egy jó példája annak, hiszen itt már vannak különböző berendezések, vagy akár Új-Zélandon is vannak ilyenek. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy legyenek intézkedések, ösztönzések a gazdálkodók számára, hogy az energiatermelésbe fektessenek be. Hogyha megnézzük azt az eszközt, amit vagy azt, amit alkalmaznak a mezőgazdaságban, azt láthatjuk, hogy parlagon hagyják a területeket. Úgy gondolom, hogy ezeket fel lehetne használni arra, hogy közvélemény szempontból javítsuk a talajt. Ugyanakkor viszont a hulladékot fel lehet használni arra, hogy biogázokat állítsunk elő. Hogyha, á, hogyha tehát erre szükség van, ezt fel kell használni, mert szerintem az, hogyha 5%-ban ugoroltatják a területeket, az nem igazán jó, ez nem javítja az alternatív energiállítási lehetőségeket sem. Ez is egy ez egy olyan téma, amely igenis fontos a gazdálkodók számára. Számos egyetem van, amely rámutat arra, hogy a mezőgazdaság is lehetne eh, energiahatékony, 40-50 százalékot el lehetne itt érni, viszont a kapban nincs semmilyen eszköz jelenleg arra, hogy ezt elérjük, mert eh, ez a szektor versenyképességét eh, befolyásolná. Tehát az új kapban mindenképpen kellene ilyen eszközök. So, dann darf ich noch der Most pedig a bizottságnak szeretném megadni a szót. Ki van jelen a bizottság képviseletében? Parancsoljon! Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, köszönetet szeretnék mondani az ITRE szakbizottságnak azért, hogy eh, ilyen figyelmet szentel ennek a kap jövője 2020-ig jelentésnek néhány megjegyzést szeretnék tenni. Látjuk, hogy milyen pozitív hozzájárulás, hozzá megközelítés van ebben az anyagban, ami a közvetlen kifizetéseket illeti. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a bizottság számára. A jelentés kiemeli úgy, ahogy néhány parlamenti képviselő, hogy em, szabad, hogy ez újabb és nagyobb bürokráciai teherrel járjon. Az Európai Bizottság erre különösen odafigyel, a jelenlegi közös agrárpolitika már önmagában is egyszerűsítést hozott, és mi odafigyelünk, van egy szakértői bizottság, amelyik a helyszínen felügyeli az, hogy milyen módon dolgoznak a kifizető hatóságok, milyen bürokráciai terhekkel szembesülnek a gazdák, különböző ajánlásokat tesz annak érdekében, hogy az intézkedések ne járjanak többlet bürokráciával, sőt, csökkentsék azt. A bizottság eh, egyetért azokkal a javaslatokkal, hogy, eh, amelyek rámutatnak arra, hogy mennyire fontos az innováció, és hogy új megoldásokat keressünk a mezőgazdaság számára a jelentésben, a vidékfejlesztés tekintetében a bizottság nagyon világosan kimondja az, hogy a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és az innováció a mezőgazdaságban nagyon fontos alapelvek lesznek a jövőben. Másfelől az innovatív Európa keretében a bizottság szolgálatai most kidolgoznak egy európai partnerséget a mezőgazdasági innováció témájában, annak érdekében, hogy ösztönözzük az innovációt a mezőgazdaság szektorban is, különös tekintettel a jelenlegi kihívásokra, az éghajlatváltozásra, annak szükségessége, hogy növeljük a termelékenységet, miközben az energiafelhasználást csökkentjük figyelembe véve a természetes erőforrásokra is. Köszönöm szépen, elnök úr. Megadom még egyszer Rode úrnak a szót. Köszönöm szépen, most az anyanyelvemen fogok válaszolni a feltett kérdésekre, nevezetesen Dán nyelven. Kérem, tegyék fel a fülhallgatókat. Øh, konstruktív øh, Köszönöm szépen a konstruktív hozzászólásokat, amiket itt a vitában hallhattunk. Azt gondolom, hogy ez az eszmecsere igazán termékeny és hasznos volt. Januárban ezer, azt kaptam, hogy 1500, 15 ezer leütésben foglaljam össze mindazt, ami fontos, ez azonban kevés terjedelem ahhoz, hogy mindezt a jó gondolatot összefoglaljam, amit itt hallottam. Úgy gondolom, hogy mégis egy olyan állásfoglalást kell itt megfogalmaznunk, ami mindent tartalmaz. Azonban, hogyha bizonyos elemeket beleveszek az állásfoglalásba, akkor másokat ki kell eh, hagynom, tehát nehéz a helyzet. Egy olyan állásfoglalás kell kidolgozni, ami megmutatja, hogy mi a mezőgazdaság fejlődésében a zöld komponens, ami a központi fontosságú most itt számunkra. Mi az, amit mi gazdálkodási kultúrának tekintünk, egy olyan gazdálkodási kultúrának, amit más területek számára is követendő példaként állíthatunk, és hogy mi következik ebből a 2020-ig terjedő tervekre vonatkozóan. Bizonyos keretek között kellett tehát dolgoznom, mielőtt megérkeztek volna a módosító indítványok. Természetesen, hogyha a módosító indítványok megérkeznek, akkor majd bővíthetjük is a kört, de mindenképpen szem előtt kell tartanunk, hogy egy, egy, egy markáns állásfoglalást dolgozzunk ki, és ennek keretében magas szinten műveljük az önkorlátozásnak a művészetét, tehát keret, bizonyos keretek között tartsuk magunkat, ezt kell tehát szem előtt tartanunk az elkövetkezendő eszmecsere során. Annak ellenére természetesen hajlandó vagyok akár bármilyen nagyon jó gondolatot bele szőni a jelentésbe, ami elhangzik, és hajlandó vagyok tárgyalni arról is, hogy az első vagy második pillérre vonatkozzanak a megállapítások. Én úgy gondolom, hogy az első pillérre kell korlátozódnunk, ugyanis itt ö, ö, kedvezőbbek a bürokratikus szempontok is. Úgy, már most előre köszönöm a konstruktív ö, javaslatokat. Köszönöm szépen! Március 22-e 12 óra a módosítók benyújtásának Eh, aki már kért módosítók benyújtásának határideje, és ezzel átérünk a következő napi rendi pontra, amely nem más, mint a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezelése. Eh, ennek felelős előadója Ford asszony, akinek megadom a szót. most végig kellene gondolnunk, ugye, hogy van még ezen kívül is a napirendi pontunk, és félkör be kell fejeznünk, tehát legyen akkor az, hogy fél órát fordítunk erre a témára, és még fél órát a rákövetkező témára. Parancsoljon Ford asszony. Thank you. And thank you for allowing us to have an... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy van egy első eszmecserénk ezen témával kapcsolatban. Találkoztam az árnyék jelentéstevőkkel, jövő héten fogom megfogalmazni majd ezt a jelentést. Nagyon kevés hely volt ezen jelentésem számára, tehát kevés szóban kellett összefoglalni a jelentést. Nagyon sok mindent beszéltünk meg az árnyék jelentéstevőkkel kapcsolatban, a módosodókat illetően. Főként az első szakaszban megvizsgáltam az EU területeit, ahol több partmenti ilyen ö, létesítmény található, Ez az első tervezet az olajra vonatkozik. Tudjuk, hogy mi történt a Deepwater Horizon-nal a mexikói öbölben, és azóta a politikusok figyelme is a partmenti olajkételemelés biztonságosságára irányult a figyelmük. Tehát meg kell tanulni a megfelelő tanulságokat ebből. Mindannyiunk érdekét szolgálja ez, és ez az egyre az energiabiztonsághoz, illetve a diverzitáshoz is. De mindenképpen ennek biztonságosnak kell lennie. Minden EU intézménynek meg kell vizsgálnia a lehető legjobb gyakorlatokat, és nem szabad aláásni a már meglévő jó standardokat. El kell kerülni az általánosítás, nem minden mélytengeri fúrótorony magas nyomású, vannak alacsony területen lévő ilyen fúrótornyok is, viszont nem minden alacsony nyomású fúrótorony biztonságos. Nagyon sok minden függ a helyszíntől, és minden ilyen létesítményt a saját érdemi alapján kell megítélni. Az USA és az északi tenger között az a megkülönböztetés, meg hogy inkább a technológiára helyezik a hangsúlyt Amerikában, ami nálunk inkább a biztonság a legfontosabb. Egy kockázat eh, felmérést alkalmaznak, megnézik a különböző környezeti technológiai megoldásokat, és eh, bele eh, veszik ebbe a, a biztonsági megfontolásokat is. Ami az üzemeltetőket arra készíteti ez, hogy rendszerszerűen mérjük fel a kockázatokat, még a kitermelés előtt. Nem hiszem, hogy ez a közlemény elegendő. Úgy gondolom, hogy ezt el kell fogadni a, az iparáknak is. Nagyon fontos az engedélyezés is. És, és a specifikáció, engedély, specifikáció megváltoztatása mindig engedélyhez kell, hogy kötődjön. A mexikói öbölben pont ez történt, hogy a specifikáció sokat változtattak engedélyeztetés nélkül. Az Európai Bizottság kiemeli azt is, hogy az iparágban nagyon is ügyelnek a munkavállalók egészségére és biztonságára. Nagyon jó az, hogy az egészség, illetve a biztonság kérdés ennyire fontos, hiszen itt nem biztonságos termékekről van szó, és ezért gondolni kell a munkavállalók egészségére. De a biztos eljárás is ugyanilyen fontos. Mire gondolok? A Mexikó jövő kapcsán láthatjuk, hogy az alapvető eljárások nem voltak meg a biztonság szempontjából, és miért nem tesztelték ezt rendszeresen, ezt a fúrott tornyot. Automatikus leállító folyamatokra is szükség van, akkor, hogyha egy gázszivágást érzékelnek. A fúró torony üzemeltetőinek ezt látniuk kellett volna. Azt mondták, hogy ez nem történt volna meg olyan helyeken, ahol az EU szigorú előírásait alkalmazzák. Tehát ez a biztonsági kérdések, illetve a képzés nagyon fontos a jogakotásban, de a kollégák rámutattak arra, hogy a végrehajtás ugyanennyire fontos. A hatékonysága ennek ak- akkor lehet jó, hogyha ezt a szabályozók és az ellenőrzők ezt végre is hajtják az olyan területeken, ahol az olaj kitermelése újdonság például a Fekete-tenger környékén. Ott nagyon is köze, figyelni kell a kapacitás képítésre. Együtt kell működni a vizsgáló hatóságoknak a szektorral. Egyértelmű, hogy Amerikában a vizsgáló hatóság nem volt megfelelő. Nincsen semmilyen ürügy arra, hogyha nem jó a vizsgálati rendszer, a szektornak is fizetnie kell um, ezért. Korlátozottak az erőforrások akkor, amikor megfelelő tapasztalatú vizsgáló személyeket uh, keresünk, még olyan területeken is, ahol az iparág már nagyon régóta um, létezik nem vagyok meggyőződve arról, hogy szükség van egy EU szintű vizsgálati szervre, de mindenképpen ki kell cserélni a tapasztalatokat, és az európai országok, az EU segíthet abban, hogy a kapacitást ki lehessen építeni az új területeken. akár határokon átnyúló ilyen vizsgálati szervek is lehetne építeni. Ezen kívül sokkal hatékonyabban kell kicserélni az információkat, és úgy vélem, hogy az EMSA segíthetne például a koordinációban. Amit az északi tengeren láttunk, az az, hogy állandó párbeszéd van a szabályozók között. Azt mondják, hogy állandó a párbeszéd, de mindenképpen van egy fórum a párbeszéd számára, és ebben benne vannak az EU, nem EU országok is, például Norvégia, akik ugyancsak részt vesz az Északi-tengeri fórumba. Egy hasonló fórum segíthetne a Földközi-tenger térségében is, mert nagyon sok olajfúrás ami a földközi tengert környékén történik, az nem feltétlenül EU vizeken történik, tehát ezért nagyon fontos az együttműködés, Ugyanaz vonatkozik a fekete tengerre is. Úgy vélem, hogy az iparágnak sokkal többet kell tennie az információ cserét, illetően hozzá kell járulnia a globális standardok kiépítéséhez. A jelentéskészítés nagyon fontos. A jelenlegi rendszerrel nem vagyok megelégedve, nem igazán hatékony. Lehet, hogy szükség lenne hasonló jelentésekre, mint a légiközlekedés területén, ahol jelentik az incidenseket. Tehát mindenképpen online információkat kell adni, ki kell cserélni a legjobb gyakorlatokat, mind a szabályozás, mind pedig a vizsgálat kapcsán és mind pedig az incidensek jelentése kapcsán. Jobb kontingencia tervekre van szükség. Különböző kezdeményezések voltak már azért, hogy levonjuk a következtetést a Deepwater Horizon katasztrófájából. például hogyan lehetne megfékezni a, a szennyezés kialakulását, illetve ennek terjedését. Hasonló eszközöket kellene lehetővé tenni minden EU területen. Például a földközi tenger területén felmerül a kérdés, kinek kell ezt megfizetnie, tehát erről is majd beszélnünk kell még. Különböző lehetőségek vannak itt. Vagy a földközi tenger, a fekete tenger kérnyékén egy a környezeti hatás sokkal súlyosabb lehet egy incidens kapcsán. The uh, Commission is right to look at the liability issue. A bizottságnak meg kell vizsgálni a felelősség kérdését is. Az iparágnak kell fizetnie, a szennyező fizet elv az helyes, de nem szabad, hogy uh, nagy terhet rójunk a kis működtetőkre. A licenc tulajdonosnál van, tehát a felelősség, akinek koordinálnia kell a többi uh, működtetővel, ez nagyon fontos. Az az Apple um, Fund egy nagyon érdekes uh, lehetőség, amelynek alapján 250 millió euró per incidens értékben egymást uh, biztosítják a résztvevők. Tehát így egymást ellenőrzik a működtetők, tehát megnézik azt, hogy a többi működtető megfelelően végzi el munkáját, tehát ezt le, lehetne másolni, a többi európai vízen is lehetne ezt alkalmazni. Tehát, hogyha 250-en felül megy a kár, akkor is felel a működtető, de mindenképpen ez egy nagyon egyértelmű módszer arra, hogy rendezni lehessen a károkat. Van egy javaslat, és értem, hogy miért adja ezt a bizottság, ennek értelmében az EU cégeknek EU standardokat kell alkalmazniuk. Én ezt, ezt értem, de gyakorlati megoldásra van szükség a különböző szabályozói rendszerekkel kapcsolatos eljárás, hogy ki fogja majd ezt ellenőrizni, a különböző nyakon különböző szabályok lehetnek, tehát mindenképpen gondolni kell arra, hogy mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a világ minden táján megfelelő gyakorlatokat alkalmazzanak, tehát jó megoldásra van itt is szükség. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, többet fogunk majd még beszélni később az emszerről vagy a gázról is, és örülök annak, hogy együtt működhettek a kollégákkal, főként a földközi tenger, illetve a fekete tengeri kérdés tekintetében. Meg kell nézni, milyen választ adunk ezeken a területeken, és hogyan tudjuk meg kell nézni azt is, hogy mit történik akkor az olyan országoknál, ahol tengeri határ van egy harmadik országgal közös... És mivel kevés az időnk, március 29-én a frakcióm meghallgatást tart az jelentéstevők meg vannak hívva, mindenkit üdvözlünk, bárkit, bármilyen frakcióból, a földközi tenger, az északi tenger, szakértőit itt lesznek, első kézből kapunk információt arról is, hogy mi történt a mexikói öbölben, és ez majd 29-én délelőtt lesz. Elnök, köszönöm szépen! Négyen szeretnének hozzászólni. Először is szóval úr. I will try to be brief. And first of all... Hol asszony? Megpróbálok rövid lenni. Köszönöm szépen Vicky Fornak, és a jegyzőkönyv kedvéért nagyon szorosan együttműködött az árnyékjelentés tevőkkel, és úgy gondolom, hogy mi is sokat segíthetünk a módosítókkal, és ezáltal sokkal erősebb lesz a szöveg, hiszen nagyon nehéz volt ezt egy korlátozott szövegkeretben erőssé tenni. Amit mondott a regionális együttműködésről, illetve annak fontosságáról, hogy a szomszédos nem EU tagállamokba is bevonjuk a működtetőket, ez fontos. Az is fontos, amit mondott arról, hogy szükség van arra, hogy jobban végre kell hajtani a már meglévő szabályokat és egyezményeket, függetlenül minden új szabálytól, amelyre esetleg még később szükség lesz. Tehát tényleg biztosítani kell azt, hogy ami már létezik, azt a lehető legjobban végre lehessen hajtani. Úgy vélem, hogy van egy eh, kulcsfontosságú pont, amelyre koncentrálnunk kell, úgy gondolom, hogy egyetértés van abban, hogy mennyire fontos az, hogy a lehető legjobb gyakorlatokat kicseréljük, és hogy megnézzük azt, hogy milyen fajta ö, körülmények között ö, történik a kitermelés, a lehető legjobb gyakorlatot kell megtalálni. Azonban, ami nem világos, az az, hogy hogyan fogjuk ezt végrehajtatni, és hogyan fogjuk azt biztosítani, hogy minden tagállam az Európai Unión keresztül, amely részt vesz ilyenfajta tevékenységben, az valóban a lehető legjobb gyakorlatokat alkalmazza. És ez egy olyan kérdés, amelyben még tovább kell dolgoznunk végezetül. Örülök annak, hogy megemlítette azt, hogy mennyire fontos az EU cégek számára azt, hogy ugyanolyan standardokat alkalmaznak bárhol is működjenek az EU vizein. Én tudom, hogy ön egy nem EU rezsimet szeretne kialakítani, és a harmadik országok szabályozásaiért más lehetnek, de az európai állampolgárok azt várják, hogy ugyanolyan fajta vállalati felelősségvállalás legyen az EU cégek részéről, függetlenül attól, hogy hol működnek a világon. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy ezt végre hajtsuk szigorúan. My excuse, Ms. Cavallo, I was just... Kávályó asszony elnézését kérem, a listát követtem, hol asszony és anyagjelentéstevőd, önnek kellett volna az elsőnek lennie. Kavályó asszony, csak szerettem volna, hogyha tényleg rajta vagyok a listán, nincsen probléma. Először is köszönöm szépen Vicky Fordnak a jelentést, és a nagyon nyílt és eh, bevonó módszert, ahogy együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel, négy fő pontom van megjegyzésem van a jelentéssel kapcsolatban. Kettő ezek közül olyan pont, amelyet már Hol asszony is elmondott. Az első az az, hogy a jelentés főként az olajjal foglalkozik, és a gázt is bele kell ebbe vennünk, és bele kell vennünk az LNG terminálok kérdését is. A második pont, a jelentés nagyon is koncentrál az ipar szerepére a tagállamokban. Véleményem szerint nem elegendő ez, koordinációra van szükség európai szinten, és a szomszédos országokkal is koordinálni kellene. Ahogy Fiona Hall is elmondta, elemezni kell azt, hogy hogyan fogjuk ezt megtenni, de a, e, a repülőgép iparága nagyon jó példa erre. A légitársaságok eljárásait példaként lehetne venni, hiszen, ahogy láthatjuk, a nagy balesetekből nem elég helyi szinten fellépni, koordinálnunk kell. Az EMSA szerepét is ki kellene terjeszteni, és az ügynökség szerepe jelenleg a hajók szennyezésére koncentrál, de tulajdonképpen itt hasonló ö, problémáról van szó, tehát meg lehetne nézni a koordináció kapcsán mindezt, tehát meg lehetne vizsgálni a biztonsági koordinációt itt, vagy a katasztrófára adott válaszokat, a, amely, amely katasztrófák az olajfúró vagy gáz kitermelő területeken történnek. Hangsúlyt fektette a jelentés arra is, hogy az iparágnak kell a fő felelősséget vállalni akkor, amikor katasztrofa történik, neki kell először reagálni. Az iparág felelősségéről is beszél, a szabályozás, koordináció, biztonság, gyors reagálás, a gyakorlat azt mutatja, hogy nem elég az ipar itt ezek során. Az állami szektornak is kodrálnia kellene európai szinten akkor, hogyha egy katasztrófa történik. Utolsó pontként A jelentés nagyon sokat foglalkozik az a tenger térségével, ezt értem is, hiszen a, a tevékenység nagy része ott folyik, viszont figyelembe kell venni az északi tenger tapasztalatait, és ezt a tapasztalatot át kellene adni a balti tenger, a fekete tenger, a Földközi tenger területére is. Szerintem az EU alapú, EU Európában lévő cégeknek ugyanolyan standardokat kell alkalmazniuk, ez gyakorlatias lenne. Ugyanazokat a standardokat kell alkalmazniuk, függetlenül attól, hogy hol ö, ö, termelnek. Elnök, köszönöm szépen, Skinner úr, mint jelentéskészítő árnyakjelentést eh, készítőként. Meg vagyok arról győződve, hogy nincs olyan eh, iparág, amely eh, veszélyesebb lenne, hogyha katasztrófa van, akkor több száz munkavállaló meghalhat. Volt erre már példa, volt, hogy egy, csak egy fúrótornyon 22-en haltak meg. 84-ben 650 ember halt meg egy mexikói olajfinomítóban, és az utolsó hozzászólónak igaza van, nagyon fontos eleme ez a szektornak. Itt nem lehet hibákat eltenni, mert bármilyen hiba az súlyos lehet, és sok ember életébe kerülhet. Tehát ez egy rendkívül kockázatos tevékenység. Ezek a fúrótornyok, amelyek a tengeren vannak, túl messze vannak, és nagyon nehéz őket megközelíteni, hogyha sürgősen segítségre van szükség. És ezért az ipar egyedül nem tudja biztosítani a biztonságot, ezért megfelelő szabályozói megközelítésre van szükség. Ezért az is nyílt titok, hogy a szakszervezetek, akik képviselik az itteni munkavállalókat, ők is sokat gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne megvédeni a munkavállalókat, tehát bármilyen meghallgatáson, akkor azt javasolnám, hogy a szakszervezet képviselőit is hívjuk meg, hogy elmondják a véleményüket. Van egy nagyon jó szervezetük, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel. Igaza van abban, hogy a gázt is megemlítette, hiszen nem tudom, hogy a gáz kizemelés során a magas nyomással hogyan foglalkoznak. A gáz kapcsán lehet, hogy nincs olyan nagy szennyező potenciál, de a folyamatokat kell létrehozni, amelyek esetlegesen csökkentetik egy katasztrófának a hatását. ami a Deepwater Horizon-en történt, az kihat arra, amit most teszünk. Hiszen az, ahogy megpróbálták meg ö, ö, fékezni az olajszivárgást, az túl sok időbe telt, ez elfogadhatatlan, és nem elfogadható az számunkra, hogyha hasonló történne európai vizeken, akkor valamit tennünk kellene azonnal semmilyen késlekedést nem lehet megengedni. Itt mindenképpen szabályozásra van szükség. Nem szabad csak a szektorra hagyatkoznunk itt. Tehát mindenképpen meg kell, e, meg kell e, teremteni a legmagasabb standardokat, mert az energiaigény nagyon fontos most, sok helyen már moratóriumot szeretnének az atomenergiával kapcsolatban. Remélhetőleg az olajgázzal kapcsolatban nem lesz ez, hiszen hogyha ezt megtennék, akkor visszasmetnék a barlangokba. A jelentés készítő ö, helyes úton halad, ezt üdvözlöm. Elnök, köszönöm szépen, most még Rübis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy másik bizottságban eh, már szóltunk, akár biztonsági hatóságokra is lenne szükség, akik intenzívebben foglalkoznak a már rendelkezésre álló jelentésekkel, azonban a japán katasztrófa fényében értelmes lenne bizonyos stresszteszteket lefolytatni ilyen furótornyok esetében is, tehát megvizsgálni, mi történik ott, hogyha egy cunami vagy egy földrengés sújtja ezt a furótornyot, és mi a helyzet az idősebb korú fúrótornyok, illetve azokkal a vezetékekkel, amik nem felelnek meg a mai műszaki követelményeknek. Éppen ezért jónak tartom, hogy a bizottság ilyen javaslatokkal állt elő, és arra kell figyelnünk véleményem szerint, hogy az újonnan kialakult helyzet fényében, különösen a japán fejlemények háttere mellett ezeket a javaslatokat figyelembe vesszük. Köszönöm. Oh, danke, Herr Rübig. Köszönöm szépen Rübig úrnak, most pedig az Európai Bizottság képviselője következik, Benich úr. Thank you, Mr. Chairman, and good morning, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek! Először is eh, hadd köszönjem meg a jelentés készítőnek azt, hogy ezt a kezdeményezést megtette, és köszönöm, hogy a szakbizottság is támogatja ezt. Ez egy rendkívül hasznos eh, kezdeményezés, amely sokat jelent nem csak a bizottság munkája szempontjából, hanem a a nyilvános szempontjából és Ahogy tudják, az Európai Bizottság közlemény októberben jelent meg, átfogó politikai dokumentum ez, amely felsorolja az intézkedéseket és azokat a területeket, amelyekről gondoljuk, hogy a, a, azokat a pontokat felsorolja, amely a biztonsággal foglalkozik. A jelentés készítő, és a, úgy tűnik, hogy a szabadság is egyetett abban, hogy a bizottsági javaslatok az olyan területek behatárolását illetően, ahol cselekedni kell, vagy, vagy eh, az intézkedések fajtáját illetően egyetett a, e, egyetért a bizottság is. Ez októberben kiadott közlemény után megkezdtük azokat a tevékenységeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megvalósítjuk a jelentést, elkezdtünk egy hatástanulmányt, megvizsgáltuk a szükséges intézkedéseket, amelyeket meg kell tenni. A hét elején közmeghallgatást indítottunk el, már két hónapig fog ez tartani, és mindenki elmondhatja a véleményét a partmenti fúrások biztonságát illetően. Széles körben szerveztük meg ezt a közmeghallgatást, nyílt kéréseket tettünk fel, széles körű lehetőséget kínálunk a nyilvánosság számára, hogy elmondják a véleményüket, de a kérdéseket a jelentés alapján fogalmaztuk meg, és figyelembe vettük ennek során a szabizottságuk véleményét is, tehát mindenképpen a mentén tudunk előre indulni, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy nem csak az Európai Bizottság közleménye, hanem a biztosom közleménye is kifejezik azt, hogy az Európai Bizottság tényleg szeretne ez év nyarára már konkrét intézkedéssel előállni. Tehát nem szabad időt vesztegetni, főként amiatt, hogy egyre inkább nő az aggodalom, amiatt, hogy milyen hatással lesz az energiaszektor a környezet, környezetvédelemre. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a jelentés általános megközelítését megfelelőnek tartjuk. Hasonló kihívásokat látunk mi is, és az intézkedési javaslatok annyira konkrétak és specifikusak, és annyira megfelelnek a jelenlegi gondolkodásmódunknak, hogy készek vagyunk arra, hogy elfogadjuk ezeket a saját kezdeményezésünkben is. Persze ezeket még elemezni kell majd a hatástanulmány által. Lenne egy megjegyzésem, nem kritikus, inkább egy aggodalmas megjegyzésem. A egyik jelentés készítő azt mondta, hogy hiányzik a jelentésből az európai dimenzió. Számos intézkedés lehetne tenni, ezt be is mutatták, viszont a jelentés nem beszél arról, hogy kinek kell cselekednie, és hogy e, Európának kellene ösztönzést adnia e, erre. Októberi jelentésünkben számos e, intézkedést felvázoltunk, amit európai szinten kellene megtenni, és nem kell az intézkedéseket a tagállamokra vagy az iparágra hagyni, hanem európai szinten is lehetne intézkedni, hogy nevezzem meg ezeket. Az engedélyeztetési módszerek tekintetében egy széles körű figyelembevételre van szükség az érdekelt feleknek, illetve az, hogy milyen kockázatokkal jár mindez nem csak az adott területre, hanem egész Európára. Az új engedélyek nem fogják növelni a környezetvédelmi veszélyeket. Ugyanez vonatkozik a legjobb elérhető technológiákra is. Úgy véljük, hogy egy keretet kell teremteni európai szinten, európai intézkedések által. Ez lehet a leghatékonyabb módja az eljárásnak. Ez kötődik az átláthatósághoz és Ez egy olyan terület, ahol intézkedni kell. Az információcsere szükséges Európában, és az európai intézmények nagyon fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a megfelelő keretet létre lehessen hozni az információ cserére. Végezetül pedig a regionális együttműködés a jelentés egyértelmű teszi azt, hogy az európai intézményeknek egy szerepe van úgy vélem, hogy jó lenne az, hogyha megnéznénk ezeket az ötleteket. Köszönöm. Miss Ford, kurz nochmal, wir haben nämlich gesagt eine halbe Stunde für dieses Thema. Ah. Még egy percünk van erre a témára. Parancsoljon, fordassa. Well, I, I agree almost entirely with everything that's been said. Um, Mindennel egyet tudok érteni, ami itt elhangzott, különösen ami az EMSZ-nak az esetleges szerepét illeti egy katasztrófa esetén. Azonban szívesen látnám azt, hogy az EMSZA biztosítsa azt is, hogy a tagállamok egy hangon szóljanak, tehát egy egységes terminológiát alak kellene kialakítani, hogy veszély esetén gyorsan tudjunk cselekedni. Tehát úgy gondolom, hogy eh, itt a szennyező fizetelvnek érvényesülnie kell, és a vészhelyzet esetén alkalmazásra kerülő erőforrásokat nyilván az okozónak meg kell fizetnie. Ez lenne tehát a fair eljárás mód. Azt gondolom, hogy Európának mindenképpen szerepe lehet a koordinációban, nem csak az Európai Unión belül, hanem a szomszédos országokban is, ami pedig a jó bevált gyakorlatok alkalmazását és a koncesziók kiadását illeti nyilvánvalóan. A biztonság és a koncesszióadás területén is a legjobban bevált gyakorlatokhoz kellene alkalmazkodnunk, és erősítenünk kellene az információcserét. nyilvánvalóan a katasztrófákra való reakciónál is, és a kommunikáció területén is, tehát biztosítanunk kell a bevált gyakorlatok alkalmazását. Eset, na most, ami, amit például a légitársaságok esetében láthatunk, az nem egy európai modell, hanem egy nemzetközi modell, ezt is példaként vehetjük. A szakszervezeteket is meg fogjuk hívni a, meghi, a meghallgatásra, és a Környezetvédelmi Bizottságnak a kollégban dolgozó kollégákat is. Nagyon remélem, hogy sikeres lesz a kapcsolatfelvétel velük. Ami az LNG terminált illeti, ez is fontos kérdés. A tengeri, illetve a szárazföldi kontinentális kitermelés mind a két terület biztonsági, biztonsága növelendő. Az én választókerületemben egy olajfinomítóban évekkel ezelőtt volt egy hatalmas baleset. Hogyha ez nem ott történt volna, hanem egy sűrűben lakott területen, akkor akár több ezer áldozata is lehetett volna ennek a katasztrófának. Aztán persze igen, az LNG termináló kérdése is fontos, és köszönöm szépen azt a megjegyzést, ami a különböző létesítmények idő, tart, idő életkorával volt kapcsolatos öt évente kellene felülvizsgálatot tartani, és meg kellene vizsgálni, hogy még a legjobb gyakorlat az, amit alkalmaz a létesítmény, vagy sem. Néhány tagállamban voltak előrelépések, most azt kell, hogy megnézzük, hogy tényleg a bevált gyakorlatokat alkalmazzák-e a, élet, a létesítmény életkorának felülvizsgálat területén. Az a fontos, amit meg kell említeni, nagyon fontos pozitív, innovatív lépések voltak itt adott esetben azt is meg tudjuk valósítani, ami 20 évvel ezelőtt nem volt lehetséges. Tehát természetesen egy 20 évvel ezelőtt épült fúrótornyot most modernizálni lehet, és így lehet biztosítani, hogy továbbra is megfelelő modern lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Áttérünk a követ. Elnézést szeretnék még valamit mondani. Nem, nincsen határidő. Jó, akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, az energiapiac integritása és átláthatóságára, ahol is az előadó Jorgó kis kolléga, aki nincsen jelen, jelen van. Köszönöm szépen, elnök úr, beszélünk az energiapiac integritására és átláthatóságáról. Itt egy szektorspecifikus javaslat érkezett, szektorspecifikus szabályozásra vonatkozó javaslat érkezett a bizottságtól. A Market Abuse Directive-nek a szerzője itt van ma a körünkben, Robert Goebbels. 2003-ban ő már elkezdett olyan kérdéseket felvetni, mint mi van a benfentes ügyletekkel, a, a, piac, a piaci visszaélésekkel, a pénzügyi instrumentumok, pénzügyi eszközök területén. Most már tovább léptünk ettől, és tudjuk, hogy egy nagy reformnak vagyunk most a szemtanúi, például a MIFID, a keretében, pénzügyi szolgáltatások keretében. De az energiapiacon is vannak olyan energiatermelők és kereskedők, akiknek szektor specifikus, lex speciálisra, tehát külön, különös jogszabályra van szükségük a saját területük számára. A javaslat a szövegezése nagyon is igazodik ahhoz, amit Robert Göbbez évekkel ezelőtt kidolgozott, ugyanakkor az energiapiac finanszírozási struktúráihoz igazodik. Miért van erre szükség, és mire vonatkozik ez a javaslat? Szükségünk van erre a javaslatra, mert hogy az energiakereskedelem a különböző származékos ügyletekkel kerül biztosításra így biztosítják hosszú távon ezeket az ügyleteket. Ugyanakkor az energia piacnak a szereplői nem tudnak ugyanúgy csere, cselekedni, mint a pénzügyi szereplők, a pénzügyi szolgáltatók. A MIFID keretében azt akartuk, hogy a bankok a saját tartalékaikat, amik adott esetben nagyon nagy összegűek, azokat biztosítsák. Azonban ilyet nem várhatunk el az energiakereskedőktől. Éppen ezért, éppen, azonban ennek ellenére azt kell megállapítsuk, hogy az energia tőzsdéken kívül folyik nagy részt a kereskedelem, itt ilyen OTC, tehát tőzsdén kívül kereskedelemről van szó, az interneten, telefonon köttetnek ügyletek, és két kereskedő közvetlenül áll egymással kapcsolatban. Itt van egy nagyon nagy terület, amely adott esetben visszaélésekre adhat okoz, okot, ö, visszaélésekre adhat alkalmat. Az elektromos áram és a gáz esetében egy jelentéstételi rendszert, egy, egyfajta ilyen piaci átláthatósági hatóságot kellene létrehozni. Ennek a neve ÉSZA, amely napokkal ezelőtt kezdte meg működését, és ezt mi is ugye támogattuk. Ez lenne tehát egy szabályozó hatóság, amely Ljubljanában működik, és hogyha ez a jogalkotási indítvány valóságá válik, akkor különböző tranzakciós adatokat fog gyűjteni ez a hatóság a tőzsdén kívüli ügyletekkel kapcsolatban. Tehát ez a jelenlegi állás a dolgoknak. Azonban vannak bizonyos tagállamok, például például az elnöknek a tagállama, amit én is nagyon jól ismerek, amely a maga kohéziós megállapodásában egy saját piaci átláthatósági instrumentumot kíván megvalósítani. És itt kezdődnek a problémák. Hogyha ez az eszköz, ez az eszköz meg akarjuk valósítani, akkor azzal kell, azzal kell először is tisztából lennünk, hogy egyetlen egy európai hatóság van, akinek mind, aki mindenkitől adatot kell, hogy kapjon gáz és villamos áram területen. Beszélgetnünk kell aztán a széndiokszid kérdéséről is, tekintettel arra, hogy annak saját kvótakereskedelmi rendszere rendszere van, a saját emissziós kibocsátási egység kereskedelmi rendszere, úgyhogy gyakorlatilag lehetetlen kizárni, vagy elválasztani az elektromos áramtól és a gáz kérdésétől a széndiokszid kérdését. Éppen ezért azt támogatnám legelsősorban, hogy a széndiokszid kereskedelemre is terjedjen ter ki a javaslat. Nagyon meg tudom érteni, hogy a föld, hogy a szén és a kőolaj kérdése, ami a globális piacok kérdése, és abban a dimenzióba tartozik, az fontos, de úgy gondolom, hogy úgy gondolom, hogy a gázról és a villamosállamról is beszélni kell. Hédegárd asszony, aki az ETS-ért felelős, és Öttinger úr, aki eh, a Remidér felelős, ők kettéknek kellene foglalkozni a dologgal, hogyha elválasztanánk a széndiokszidot egyszer az egész rendszert. Most térjünk át a jelentéstételi rendszerre. Nincsen az ellen, az ellen kifogásom, hogyha a piaci felügyelet Németországban bevonásra került, de ennek az egész jelentéstételnek a címzetje mégiscsak az észak kell, hogy legyen tehát a Ljubljanai ügynökség és gyakorlatilag ennek egy egyirányú utcának kell lennie. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy ha van egy piaci visszaélésre vonatkozó gyanú, akkor kell a tagállamoknak közbelépniük, létrehoztuk a szabályozó ügynökségeket, hatóságokat, és jó lenne, ha beleírnánk ebbe a jogszabályba, hogy az ÉSZA akkor az adott tagállami szabályozó hatóságot tájékoztatja az, ennek a piaci visszaélésnek a gyanújáról, és akkor a tagállam az, a tagállam kompetenciába tartozik az, hogy mit tesz. Azonban egyetlen egy kontakt szervnek kell lenni az egész rendszerben. Van, vannak a bizonyos országokkal versenyfelügyeleti eljárás indul, ez, ez is történhet, de gyakorlatilag kell lennie egy szabályozónak, aki, aki központilag kezeli az ügyet. Nagyon jó lenne, ha minden tőzsdén keresztül zajlana, akkor a remidre nem lenne szükség abban a formában, ahogy most itt látjuk, azonban ebből nem indulhatunk ki gyakorlatilag 70-80 százaléka minden tranzakciónak a tőzsdei kereskedésen kívül köttetik meg, tehát itt szabályozásra van szükségünk. Hogyha, hogyha végrehajtásra vagy, bű, vagy bírságolásra kerül sor, ez még nem teljesen világosan szerepel a tervezetben, akkor egy egységes, harmonizált eljárásnak kell lefolytatódnia. Ugyanis mi történik akkor, hogyha különbözőképpen értelmezzük, vagy különbözőképpen hagyjuk végre itt az előírásokat piaci visszaélés gyanúja esetén, vagy piaci visszaélés esetén. Lehetnek olyan államok, ahol kisebb a bírság, vagy egyáltalán nincs bírság, máshol nagyobb. Tehát itt a bírságok területén is harmonizációra van szükség. Kedves kollégák, milyen milyen körben kell egyáltalán cselekednünk. Ezt még nem tisztáztuk. A bizottságnak a javaslatait ugye nyitott még, egy de minimis, tehát egy minimális szabályozásról kellene itt elgondolkodnunk, hogy ez pontosan hol helyezkedik el, ez mit ölel fel, ezt pont még nem tudom pontosan megoldani. Itt egy delegált jogi aktusról beszél a bizottság, ezt javasolja ugyanakkor kicsikét tág és nyílt itt a fog, megfogalmazás itt a véleményem szerint, tehát bizonyos ter- konkrét területekre kellene, hogy korlátozzuk ezeket a delegált jogi aktusokat, és meg kellene, hogy határoznunk, hogy honnan, med- milyen területeken ö, ö, alkalmazunk minimális szabályokat, és, és hol kell a bizottságnak cselekedni a delegált jogi aktus keretében. Aztán egy Európai Uniós engedélyezési sémáról is el kellene gondolkodnunk. Bizonyos tagállamokban ugyanis hivatalosan be kell jelentkezniük a kereskedőknek, máshol viszont nem. Azt gondolom, hogy a tanácsi munkacsoportban egyetértettünk abban, hogy egy Európai Uniós egységes engedélyezési rendszerre van szükségünk. Itt is nyilván kell, hogy legyen egyfajta jelentéstételi küszöbnek lennie, tehát nem kell minden kis apró kereskedő bejelentkezzen, de mindenképpen kell, hogy legyen egy küszöb, hogy amely fölött a kereskedőnek a saját nemzeti szabályozónál bejelentést kell tennie. Mi történik az észával, az ügynökséggel? A hasonló más államokban működő ügynökségek, japán, amerikai ügynökségek, 25 munkatársnál többen rendelkeznek. Valószínűleg a 25 javasolt fős állomány az túl kevés. Nézzék meg itt az adatokat, azt az mennyiséget, amit kezelni kell. Tehát, hogyha átláthatóságot akarunk, akkor több munkaerőre van szükségünk, és szükségünk van egy összekötő hivatalra is, hogy ez hol lesz, azt talán még nem kell most meghatároznunk, talán lehet Brüsszelben, akkor itt meg lenne a bizottsághoz való közelség, illetőleg a illetve a ergekhez való közelség a nemzeti szabályozók, találkozók, és nyilvánvalóan ide látogatnak el a vezető döntéshozók is, tehát adott esetben akkor más ügynökségeknek a vezetőivel is találkozhatna egy ilyen összekötő hivatal, hogyha itt lenne. Luxemburg is szóba jöhet, Ljubljana csodálatos város, néha ott a nemzetközi iskolákkal probléma van, stb. stb. Úgyhogy éppen ezért, kedves kollégák, úgy gondolom, hogy néhány javas, módosítást kell javasolnunk, különösen a definíciók, a fogalom meghatározások körében, amelyek nem teljesen világosak. Ezek gyakorlatilag copy-paste módon átletek emelve a Göbbelsz jelentésből. Tehát meg kell néznünk, hogy jelenleg miről szól is a kereskedés, és és néha a keresked, kereskedés, a kereskedelem az lehetetlenné válik, hogyha nem teszünk különbséget a, a gázpiac és a villamosipari piac között, itt nyilván különböző mechanizmusok működnek, tehát különbséget kell tennünk, erre pedig nem kerül sor. Uh, ugye különbséget kell tennünk a különböző személyek bejelentése és a különböző tranzakciók bejelentése között, ugye itt nem ugyanarról van szó, és nyilvánvalóan a szabályozási hézagokat is zárnunk kell, ami a Market Abuse Directive és a MIFID alkalmazása során megmutatkozott. Tehát itt esetleg élesebben kell foglalkozni, élesebben kell fog, fogalmazni, az ezmával és a, a jubileumi hatóság szerepével kapcsolatban. Éppen ezért kérem a kedves kollégákat, Szoboda kollégát is, és Göbbelsz kollégát is, nem tudom, Tozsanovszki kolléga és Gyürk kollégával még fogok-e találkozni, de mindenképpen hálás vagyok nekik a nagyon jó együttműködésért. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Még szeretnének a kollégák is hozzászólni, hogy megszabaduljanak a jó javaslataitól. Szoboda úr. Köszönöm szépen, rövidre fogom, ugyanis már nagyon sok mindenben egyetértek a jelentéstevővel. Nagyon fontos, hogy szektor specifikus szabályozást alakítsunk ki, és ehhez ragaszkodjunk. Én támogatnám azt, hogy mi is a széndiokszidot bevonjuk a szabályozásba. Hogyha megnézzünk bizonyos kereskedőket, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy az egyik ügylet mellett a másikkal is foglalkoznak nyilván a komoly eh, kereskedők világos szabályozást szeretnének, tehát nem arról van szó, hogy itt ellenállat bütközik az érintetteknek a szabályozás. Egy fontos font van a tájékoztatás, az információ kötelezettsége. Nyilván tájékoztatási utakat világosan kell meghatározni, eh, ezt a jelentéstételi rendszert, különben a legkülönbözőbb emberek eh, lesznek legkülönbözőbb képen tájékoztatva, és ez nem megfelelő. Szeretném aláhúzni, amit Szaci Markakis kolléga mondott, hogy a fogalom meghatározások gond van, nem lehet egyedül a delegált jogi aktusokra hagyatkoznunk. Egy példa, hogyha egy energiatermelő például le kell, hogy állítson hirtelen egy erőművet, azonban a leállítás pillanatában szükség lenne nyilván erre az, az energiára, akkor nyilván itt probléma keretkezhet a kereskedésben, tehát gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy mindenkit össze-vissza akarunk bírságolni, hanem a belfentes kereskedelmet kell megakadályoznunk, tehát világos helyzetet kell teremtenünk a nemzeti hatóságoknak a belfentes ügyletekkel kapcsolatos és bírságolási eljárásában is, és zárni kell a szabályozási hézagokat, nem szabad aztán az sem, hogy vannak olyan országok, ahol a hatóságok elnézőbbek, és egyáltalán nem is büntetik meg a benfentes, kere, benfentes kereskedést. Tehát ezek apró pontok, azt gondolom lényeges pontokat illetően azonban mindenképpen közös javaslat találhatunk elő. Köszönöm szépen. Gyürk kolléga. Szót elnök úr. Engedje meg, hogy azzal a gondolattal kezdjem, amit ma már egyszer volt lehetőségem kifejteni az első, mai első napirendi pont kapcsán, hogy eh, az európai energiapolitikának ma nem elsősorban új szabályokra van szüksége, hanem a meglévő szabályok implementálására ezekkel párhuzamosan új infrastruktúrára, csak ezt követően új szabályokra. Hagy tegyem azonban rögtön hozzá, hogy a remit, amit most tárgyalunk, az a kivétel, ami ezt a szabályt erősíti. A piacok transzparenciájának megteremtésére ugyanis az előző folyamatokkal párhuzamosan van szükség. Egyszerre a harmadik energiacsomag implementálásával és az új infrastruktúra megteremtésével és abban is eh, egyetértek, hogy ehhez EU szintű szabályozásra van szükség, ezt a nemzeti keretek között megtenni nem lehet, és abban is egyetértek az előterjesztővel, hogy eh, saját szabályozásra van szüksége az energiapiacnak, a bankszektor szabályozása érthető okok miatt nem alkalmazható erre a piacra. Azt gondolom, hogy a, az Európai Bizottság előterjesztése egy jó színvonalú, jó minőségű előterjesztés, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy a válság eh, által sürgetett helyzetünkben a lehető leghamarabb eh, konszenzusra jussunk, akár már eh, első olvasat eredményeképpen is. Ehhez azonban bizonyos kérdésekben tisztán kell látnunk és egyet kell értenünk. Ezek alapvetően azok a kérdések, amelyeket a jelentéstevő is megemlített. Én négy pontot szeretnék itt most érinteni. Az első ezek közül az lesz, hogy kinek riportáljanak a piaci szereplők, a második az, hogy eh, milyen adatokat és hogyan riportáljanak, a harmadik az adatok eh, védelmének kérdése, a negyedik pedig a szankciók eh, kérdése. Igyekszem rövid lenni, hogy másoknak is maradjon idő. A, az első kérdés, kinek riportáljanak a, a szereplők? Tudom, hogy a tanácsban ebben a kérdésben vannak eh, nézeteltérések. Én azt gondolom, hogy a logikus megoldás mégis az, hogyha az észernek eh, riportálnak a nemzeti hatóságok. Eh, két feltétellel gondolom ezt. Egyrészt, hogy a nemzeti hatóságok hozzáférést kapjanak ez a, ezekhez az adatokhoz, másrészt pedig, ami talán természetes, hogy a nemzeti hatóságok a riportált adatokon túlmenően további nemzeti felügyeleti hatáskörükben további információkat kérhessenek be a piaci szereplőktől amennyiben ezek eh, teljesülnek, akkor azt gondolom, hogy a logikus megoldás az, hogyha az észer az a szerv, fele riportálnak a piaci szereplők. Most az, hogy eh, Jubjannában a, a nemzetközi iskola elég színvonalas-e vagy sem, azt szerintem korai még, eh, még megtárgyalni, vagyis hogy a helyszín hol kell megtalálni, mely területén az Európai Uniónak, erre még szerintem ráérünk, de értem, hogy ez is egy olyan probléma, amiről érdemes majd majd beszélni. A második eh, kérdés az adatszolgáltatás hogyanja. Milyen eh, adatokat és hogyan eh, szolgáltassanak a piaci szereplők. Itt a bizottság szándéka szerint egy delegated act megoldást választunk, követünk, amivel alapvetően nincsen akkor problémám, hogyha bizonyos szempontokat a bizottság szem előtt tart, illetve hogyha visszajön a részletek kidolgozása után a parlamenthez, és lehetőséget ad nekünk arra, hogy megismerjük ezeket a részleteket. E, három dolgot hagy említsek ennek kapcsán. Megfelelő részletezettségű adatok továbbítására van szükség. Egyesúlyt kell teremteni a riportálás tranzakciós költségei és az abból adódó hasznok között. A harmadik pedig, hogy megfelelő időzítésű adatszolgáltatásra van e, szükség. Ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, akkor jól meghatározható az adatszolgáltatásnak a mikéntje és a hogyanja. A harmadik kérdés az adatok védelme és a, titoktartásnak a fontossága. Nyilvánvaló, hogyha a kereskedelmileg érzékeny, szenzitív információk a szabályozó hatóságokon túl a versenytársakhoz is kikerülhetnek, akkor a piaci szereplőknek a kereskedési hajlandósága csökkenni fog, ez pedig pontosan az ellenkezője annak, amit eh, elérni szeretnénk, növekvő piaci aktivitást eh, akarunk látni, ezért az adatok titkosságát eh, minden körülmények között biztosítani kell. És az utolsó pont, amit érinteni szeretnék, a szankciók kérdése. Értem azt az aggodalmat, hogy az eltérő mértékű szankciók azt eredményezhetik, hogy a kereskedő cégek oda költöznek, ahol kisebb a várható büntetések mértéke. Ez van az mérleg egyik serpenyőjében, másfelől ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk a tagállamok szuverenitását is, a szankciók megállapítása az ő jogkörükbe tartozik. A megfelelő kompromisszumot talán bizottsági ajánlások megfogalmazása jelentheti ezen a területen. Ez az a négy pont, amit érinteni szerettem volna, lesz még időnk gondolom erről beszélni összegzésül azt szeretném mondani, hogy ha ezek teljesülnek, akkor én reményt látok az első olvasatos megállapodásra is, akár amire a piacnak meggyőződésem szerint szüksége lenne. Jó munkát kívánok a raportőrnek ennek érdekében. Köszönöm, elnök úr. Még 7-8 percünk van, és négy hozzászólunk. Robert Göbbez kap elsőként szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyorsan. A pénzgazdasági bizottság előadója vagyok ebben, és most készítettem egy jelentést ilyen jellegű tárban. Ezt el fogom, ki fogom dolgozni annak érdekében, hogy Gyorga Kacimát Kákis úr is fel tudja használni annak az eredményeit, és bízom benne abban, hogy ezzel fog érteni. Néhány megjegyzés. Az MTC piacokat is be kell vezetni úgy, ahogy Kákész úr mondja. Olyan szerződésekről van szó, amely közvetlenül kötetnek, nem a piacon, a tőzsdén keresztül történnek. Ezekre is oda kell figyelni ki szeretném hangsúlyozni annak a lehetőségét, hogy meg kell adni az eszközeket az egyszer ügynökségnek annak érdekében, hogy működni tudjon, meg hogy, mert hogyha nincsenek megfelelő eszközei, akkor nem tudja kifejteni a hatását. Aztán ott van a fogalom meghatározások problémája. Valóban a bizottság a piaci irányelvre alapult, és nem vette figyelembe ennek az irányelvnek, ennek a helyzetnek a különlegességet. Ez egy elvi problémát vet fel. Mert az a lényeg, hogy oda kell figyelni arra, hogy minden a lehető legkoherensebb legyen és egyértelmű. Egyetért egyetértek abban, hogy szükség van egy de minimis szabályra, tehát egy minimális szabályozásra. Ki kell zárni minden felesleges információt, és úgy vélem, hogy a nagy tranzakciókat kell szem előtt tartani, tartani. Ön mindig nehéz egy küszöböt megállapítani, ezt eh, egy eh, delegált aktus keretében lehetne megállapítani, úgy vélem. Aztán Szükség van hatékony szankciókra. Az előttem szóló kolléga az azt mondta, hogy látni fogjuk azt, hogy olyan országokból költöznek el ezek a kereskedők, ahol nincs szankció. Ez előfordulhat, igen, valóban. Meg kell határozni a játékok szabályokat, harmonizálni kell a bírságokat, természetesen ez nemzeti hatáskörbe tartozik, de ugyanakkor el kell érni az, hogy azok hatékonyak legyenek és arányosak. Még egy utolsó megjegyzésem. Csárcimánc Kákis úr a széndiokszid piacat és beleértette. Én egyetértek tökéletesen ezzel mert azt látjuk, hogy a széndiokszid piacon voltak már visszaélések, vannak már ö, ö, olyan bűn nők elkövettek olyan bűnöket, amelyek valóban büntetni kell, és ebben az esetben is ezeket figyelembe kell venni annak érdekében, hogy elkerüljük a piacok manipulációját és a visszaéléseket. Köszönöm szépen. Tika asszony. Herr Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Spun exact uh, ceea ce a menționat uh, domnul uh, Goebbels puțin... Köszönöm szépen. Pont azt akartam mondani, amit meg Goebbels úr mondott ebben a pillanatban, ami a kibocsátási tanúsítványok piacait illeti. Tapasztaltuk visszaéléseket, számítógépes bűnözések és támadások voltak, és ennek a, köve a tanúságait le kell vonni. Nagyon fontos, hogy teljes legyen az energiapiac teljes átláthatósága, és ehhez ragaszkodom, mert mi mert a mi állampolgáraink nem értik, hogy mi történik. Ők csak azt látják, hogy emelkednek az árak, és ők tudják nagyon jól, hogy egyre nehezebben fizetik ki a számlákat, és az a kockázattal néznek szemben, hogy szegénységbe süllyednek nagyon sok család minden országban nehezen tudja kifizetni az energiával kapcsolatos eh, számlákat. Tehát nagyon jó lenne, hogy mindenki megértse, hogy milyen módon kerülnek kiszámítás az energiaárak. És még egy utolsó dolgot szeretnénk hozzáfűzni. A hozzáadott érték adóról van szó, tehát az áfa, amelyik más eltér egyik országról a másikra, illetve eltér az energia piacon belül is különböző termékek között. Ön úgy vélem, hogy az áfának is óriási nagy hatása van arról, hogy hogyan alakulnak az árak végül is. Paul Rübich Köszönöm szépen, elnök úr. Két pontról szeretnék említést tenni. Először is Amerikában sikerült eh, a kőolaj eh, kereskedelmet világosá tenni, tehát sikerült összhangot teremteni a fizikai kereskedelem és a pénzügyi tranzakció között. Exakt statisztikák vannak eh, arra vonatkozóan, mi a reális nyersanyagkereskedelem, mi az, ami csak úgymond papíron létező olaj. A másik pont pedig a kvótakereskedelem esetében az a fontos, hogy megmutassuk pontosan, hogy milyen mennyiségekkel kereskednek, és mi az, ami csak pénzügyi eszköz. Itt van a japán válság, gyakorlatilag ez aránytalanul nevelte a szindioxid kvótáknak az árát. Éppen ezért fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ez a válság a európai célkitűzések tekintetében milyen hatással jár. Adott esetben ugye Németországban moratóriumot rendelnek el bizonyos erőművekre, és ez aztán a 20%-os széndiokszid kibocsátás csökkentési cél elérését nehézé teszi. Tehát adott esetben a célkitűzéseket is revidelni kellene. Ezt kellene a középpontba állítani szerintem. Ami pedig a pénzügyi piacok áttekinthetőségét illeti, nyilvánvalóan ezt a pénzügyi tranzakciós adóval is támogatni lehetne. Hogyha ez egy alacsony ezrelékes összeg, akkor adott esetben objektív statisztikát lehet készíteni az adóbevétel alapján is. Elnök Tuznovski kolléga. Předsedo, také velmi, velmi stručně, rychle. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon rövid leszek, mert nincsen sok időnk. Nagyon örülök annak, hogy Makakis úr foglalkozott ezzel rendkívül nehéz kérdéssel, és eléggé komplex ez a kérdéskör. Nagyon heterogén a környezet, és nagyon különböző a helyzet a tagállamokban, és különböző szabályok is vannak. Úgy vélem, hogy annak az oka, hogy miért kell bevezetni szabályokat, és hogy miért van szükség egységes szabályokra a nemzeti szabályozók számára, ez egyértelmű, és el kell érni azt, hogy összehasonlható legyen az információ, Ezen kívül egyértelmű szabályokra van szükség az információk kapcsán. Nagyon fontos ez a pillanat. A tagállamoknak először is végre kell hajtaniuk az előre meghatározott szabályokat, utána pedig folytathatjuk majd a vitát, azt illetően, hogy hogyan haladjunk tovább. Szerintem óriási különbség van a tagállamok között, és különbségek vannak a tagállami aggodalmakat illetően is, hogy esetlegesen nem megfelelően használják fel az információkat. Különböző a korrupció is az egyes tagállamokban, óriási a nyomás. Én hajlandó vagyok együttműködni Hacimakakis úrral hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen a bizottság, szeretne szólni, de kérem röviden tegye. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm szépen azt, hogy foglalkoznak ezzel a fontos kérdéssel, ilyen nagy lelkesedéssel. Láthattuk, hogy milyen pontokat vetettek fel a viták során, ezek már a helyes irányba mutatnak, és eh, úgy tűnik, hogy teljes mértékben megértették a kockán forgó kérdéseket. Lehetőségünk volt arra, hogy eh, beszéljünk a képviselőkkel itt a teremben, és figyelembe vettük az ő álláspontjukat. Sok mindenről már beszéltünk eh, a tanács energia munkacsoportjában is biztosak vagyunk abban, hogy mindaz, amit felvetettek, azt meg tudjuk majd oldani valamilyen módon. Melyikkel már foglalkoztunk részletesen, és hadd használjam ki az alkalmat arra, hogy felkínáljam önöknek a, a segítségünket mindenfajta ügyben, és további magyarázattal is szolgálhatunk, hogyha szükség van erre. Köszönöm. Csacsi Márkakis kollega zárásképpen. Köszönöm szépen szeretnék köszönetet mondani minden kollégának az egyetértésért és az együttműködési hajlandóságért, abban a kérdésben, ami ugye a, a, a, a szankcióknak a harmonizálását, illeti itt nyilván együtt kell működni a tanácssal, ez az együttműködés megkezdődött, a tanács elnöksége nagyon gyümölcsöző együttműködésről tett tanúbizottságot, és a bizottság is segítőkésznek mutatkozott, ahogy arra utalta jelenlévő kolléga. Úgy gondolom, hogy ami az időtervet illeti, fontos arról szólni, hogy a lengyel elnökség alatt nagyon sok dosszéval kell majd foglalkoznunk az év második felében, Éppen ezért eh, jó lenne, hogyha a magyar elnökség alatt eh, Gyürk eh, kolléga elképzelésének megfelelően első olvasatban legyen az elfogadás. Nem tudom, hogy ez technikailag működik-e, de úgy gondolom, hogy konszenzusok vannak, tehát gyorsan fogunk tudni előre lépni. A következő héten kész lesz az én jelentésem, következő hét után mindenki hozzáférhet és akkor április végén, április 19-én lesz ugye a, a, a módosítók benyújtásának határide, és hogyha jók vagyunk, akkor május 26-án gyakorlatilag el is fogadhatjuk itt a jelentést a bizottságban. Elnök, köszönöm szépen a gyorsaságukat, köszönöm az összes résztvevő jelenlétét, és különösen köszönöm a tolmácsoknak a munkáját, akik segítettek a mai napon a megértésben, és tovább tudtak maradni, és szeretnék emlékeztetni a holnap megrendezésre kerülő gázemissziós, illetőleg kibocsátás áthelyezési témában megrendezésre kerülő meghallgatásra. A következő ülésünk időpontja március 31 délelőtt.